Good afternoon, colleagues. We are starting the meeting of our committee. Megnyitjuk az ülést. Előtt a tolmácsoknak közlendőjük van, bejelentéssel tartoznak, hogy a munkaügyi vitájuk az adminisztrációval nem rendeződött, ezért a mai ülésen sem lesz túlfutás. Folytatja az elnök, a napirendek módosítása 17. nap, napirendi pont, Avramopoulos biztossal az eszmecserét el kellett halasztani, hiszen más sürgető kötelezettségeinek tesz eleget. 15-es 15. rendi pont a Koszovóról szóló tanyafajú jelentés jelentéséről szóló szavazásra ma nem kerül sor, mert a bizottság értékelése a még nyitott benchmarkokról még nem érkezett be. Ellenzi -e valaki a rendet? Ezzel ezt elfogadottnak tekintjük minden nyelvre rendelkezésre áll, a Dán, a lett, a lett, a horvát és a gélik nyelvek kivételével a tolmácsolás. A tolmácsok üdvözlik a hallgatóságukat az ülésteremben és a világ minden pontján. A koordinátorok ajánlásait mindenki megkapta. A 205-ös házszabály alapján a koordinátorok feedback nótját pedig a 205-ös szabály alapján június 21. ülésről a dokumentumok között lehet megtalálni. Egy hosszú lista lesz, következik most az előadók kinevezéséről. Gál King a néppárt részéről, aki <clears throat> a tanács irányelve az EU sürgősségi utazási dokumentumot helyettesítő döntésről szóló jelentés. Monika Holmeyer, néppárt jelentéstevője lett a tanács és a parlament rendeletéről, mely a belső biztonsági alapot hozza létre. Tanya Fajunt az SND részéről a parlament és a tanács rendeletének előadójának nevezik ki az integrált határmenedzsment alapról a határmenedzsment és a vízumok tekintetében. Miriam Dalit pedig a parlament és a tanács közös rendeletéről szóló jelentés jelentéstevőjének nevezték ki a bevándorlási és migrációs alapról. József Feidenholzert társelődőnek nevezték ki a Justice program, az igazságügyi program létrehozásáról szóló rendeletről. Bodil Valérót a zöldek részéről pedig az Európai Parlament és a Tanács közös rendeletének előadójában elveszték ki, a jogok és értékek program tekintetében. Laura Ferrárát az FDD részéről pedig az Eurojust vagy Eurojust és a Eurojust és Albánia közötti együttműködésről szóló dokumentum előadójának nevezték ki. Joren Liniers és most ezek már vélemények, egy véleményt készít a Digitális Európa program 2021-27-es időszakának felállításáról. Jören Lenners kollégát, szintén a néppárt részéről, a parlament és a tanács közös rendeletének véleményezőjévé nevezték ki az integrált határmenedzsment alap tekintetében. Szoraje posztot pedig az Európia, Európai Regionális Fejlesztési Alap és a kohéziós alapról szóló rendeletről készülő öm, előadónak nevezték ki. Szarai posztot szintén a parlamentos hatalmas közös rendeletéről, mely az Európai Szociális Alap pluszról szól, készít véleményt. József Maria Terikabras a Zöldek EFA frakció nevében pedig véleményt készít a parlament és a tanács közös rendeletéről, mely az uniós költségvetésnek költségvetés védelméről és a jogállamiság tagállamokon belüli betartásáról szól. Váléró kollégák a zöldek részéről pedig az Európai Parlament és a Tanács közös rendeletéről készít véleményt az IPA 3-ról. Ignáció Fer Ferraót pedig az Európai Parlament, Ignacio Corraót a parlament és a tanács rendelete tekintetében a közérdek információk újrahasznosításáról van szó. Zilstra kollégát pedig véleményt készít a parlament és a tanács közös rendeletéről, a közös az Európai Regionális Alap, az Európai Szociális Alap plusz a kohéziós alap és az európai halászati és tengerészeti alapra vonatkozó pénzügyi szabályok tekintetében, valamint a határmenedzsment és a belső biztonsági alapok tekintetében. Támogatja a szakbizottság ezen koordinátori ajánlásokat? Úgy látom, hogy senki sem ellenzi ezt, ilyen módon tehát elfogadjuk ezt. Negyedik pont, delegált és végrehajtási jogi aktusok. A 2018-as munkaprogramról az uniós akciók és és segítségnyújtás tekintetében a belső biztonsági alapra vonatkozólag öm, fogadtunk el anyagot. Június 27-én az Európai Parlament megkapta a bizottság végrehajtási dokumentánának tervezetét a 2018-as évről, valamint az uniós sürgőségi fellépésről a belső biztonsági alap tekintetében. A rendőrsz és valamint a rendészeti együttműködés, a bűn megelőzés és kríziskezelés tekintetében. A kiinduló jogi aktus az 514 per 2014-es, dokumentum a végrehajtási jogaktusról szóló dokumentum eh, meg eh, beérkezéséről a Libe komitológiai newsletterben értesítettük a tagokat. Határidőt is meghatároztunk a kifogás emelése kapcsán, Hogyha kifogások van a végrehajtási jogi aktussal kapcsolatban, kérjük, hogy a titkárságnál holnap, tehát júli 10-ig, 12 óráig tegyék meg kifogásokat. Az elnök, az ECON elnökkel egy közös levelet küldött Jurova biztosasszonynak, amelyben a nyári szünet megkezdése előtt a magas kockázatú harmadik államokra vonatkozó és a pénzmosás irányába alá tartozó delegált jogoktusok át eljuttatást kéri. A negyedik pont, elektronikus szavazás, holnap 9 óra 50-kor kezdjük el a szavazást. Kérem, hogy mindenki biztosítsa, hogy a szavazókártyája nála van, nála legyen, nála lesz, elhozzam. Thank you. And uh, now I know that there is a announcement. Mint hogy a tolmácsok egy közleményt szeretnének felolvasni, ezért kérem, hogy tegyék meg. Mielőtt tovább haladunk, tehát a tolmácsok tájékoztatják a hallgatóságukat, hogy munkaügyi vitában állnak a parlament adminisztrációjával. A frontvonalak még nem ö, mozdultak el, bár áttörés látható, reméljük, hogy megoldás ö, sikerül találni nyári szünet előtt. Minden esetre a mai ülésen sincsen túlfutás, tehát fél hétnél egy másodperccel sem tovább tolmácsolunk, remélve a jó megoldást. Elnök. Jelezték, hogy a tolmácsok felolvasták közleményüket. Negyedik pont, bűnöldözési együttműködés és képzés nem, egyáltalán nem. A vagyoni eszközök befogyasztására és elkobzására vonatkozó végzések kölcsönös elismerése. A Koreper június 24-én megállapodott a mm, dokumentumban Grisbeck asszony az előadónk kemény munkát végzett. Kérdezem Grisbeck asszonyt, hogy kéri a szót. Tessék, parancsoljon Grisbeck asszony. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy ma délután bemutathatom a trilógusi megállapodást amelynek témája a befagyasztás kapcsolatos megállapodás. Ez egy nagyon fontos eszköz a terrorizmus és a szervezet bűnözés finanszírozásának a megszüntetésére. A helyzet leírásból eh, láthatjuk, eh, hogy a bűnözés eh, finanszírozására felhasznált összegek mindössze egy százalékát sikerül visszaszerezni. Szeretném megköszönni az összes árnyék előadónak az együttműködést és a munkát a tárgyalások során. És a tanács és a bizottság trilógusi csapatával sikerült az együttműködés szellemében, a közös cél érdekében előre haladni, ami egy hatékony eszközhöz juttatott minket. 2018. január végén kezdődött ez a folyamat, ezután megszerveztük a trilógusi csapatot, és egy közös álláspontot alakítottunk ki. Elmondanék néhány szót a legfontosabb témákról, amelyek a parlamenti csapat munkáját a legjobban meghatározták. A vezérfonalunk az volt, hogy egy alapjogokon alapuló el nem ismerés közös rendszerét alakítsuk ki. Ezt az összes árnyék előadó osztotta, ezt a megközelítést. Az eszköz jogi formáját illetően eltértek az elképzelések. A bizottság azt szerette volna, hogyha egy rendeletet készítünk. Ez nem volt egyszerű feladat, mert a tanács kezdetben ezt nem akarta. Ezután szerettük volna a hatályt kiterjeszteni a Criminal Matters, tehát a bűnügyek területére is, ehhez megkaptuk a hozzájárulást. Ezután a parlamenti álláspont elfogadásával ezt a záradékot végül sikerült bevezetni. Sem a bizottság, sem a tanács javaslatában ez eredetileg nem szerepelt. A tanács kezdetben ellenezte ezt, három trilógust és számos egyéb ülést is szenteltünk ennek a témának, és végül sikerült ezt a záradékot meghatározni és elfogadni. És szeretnék még egyszer köszönetet mondani a kollégáknak az együttműködésért és a kompromisszum készségért, illetve a segítséget. És szeretném még hozzátenni, hogy az első cikkben az arányosság szerepel, illetve a, az, hogy szükséges legyen az intézkedés. A harmadik pontban pedig a legjobb eljárási garanciát szerettük volna meghatározni, átdolgoztuk ezért azt a definíciót, ami azokat a személyeket érinti, akiknek tájékoztatási kötelezettségük van, hogy a fellebbezés lehetősége nyitva álljon, és hatékony legyen. A negyedik fontos célkitűzés az volt, hogy gyorsan és hatékonyan alkalmazható legyen ez az eszköz. És erről azt szeretném elmondani, hogy a parlament álláspontja nagyon ambiciózus volt, számos határidőt is hozzáadtunk ehhez, nem fogok most belemenni a részletekbe, de a dokumentumokban láthatják, hogy miről van szó. Ebben a pontban nem sikerült mindent elérni, amit szerettünk volna, de az egyes szakaszokban sikerült a without delay, azaz késlekedés nélkül kifejezést beleírni a szövegbe, hogy a hatóságok gyorsan végrehajthassák a határozatokat. És még mindig a rendeletről beszélünk. Egy 45 napos határidőt vezettünk be az elkobzási határozatok elismerésére. Ez egy rövidebb határidő. A bizottság 60 napot akart, végül 45-öt sikerült elérni, ez tehát egy kompromisszum. És az utolsó előtti pont, az utolsó célkitűzésünk volt a befagyasztott és elkobzott javak visszaszerzése és újra használatba vétele. Itt a parlament és a tanács megközelítése jelentős teret adott az áldozatok elismerésének, és ez megfelelően tükröződik a végső szövegben is, és nagyon fontos, hogy az áldozatok kártérítést kapjanak. Ezért több ülés követően végül sikerült az elkobzott javak szociális célra való újra felhasználását elérni. Centralizált irodákat kell létrehozni, és ebből kell a bűncselekmények áldozatainak kártérítést nyújtani, főleg a rendőrök családjának. Ez nagyon fontos eleme volt az előkészítésnek, amit a kollégákkal végeztünk a trilógus folyamat kezdetén. A hatályba lépést illetően kicsi csalódottak vagyunk, mert szerettük volna, hogyha ez hamarabb megtörténik, de végül 24 hónap ez az időszak, mert a tanács kérésére időt kell hagyni a tagállamoknak arra, hogy megalkossák a saját jogszabályaikat, szerettünk volna egy olyan jogszabályt, amit megfelelően lehet alkalmazni, ahelyett, hogy ne alkalmazzák azt, vagy pedig rosszul alkalmazzák. Szeretném megköszönni a kollégáknak a támogatást, a munkájukat, és a konstruktív hozzáállást. Azt gondolom, hogy egy olyan rendeletet sikerült megalkotni, amely szilárd lábakon áll, gyorsan alkalmazható és hatékonyan tud működni, és a lehető legjobb garanciákat tartalmazza az alapjogok biztosítására. Néhány szóban így foglaltam ezt össze, ez tehát a lényege azoknak a célkitűzéseknek, amelyeken közösen dolgoztunk, és amelyeket a tanácssal és a bizottsággal közösen végül elértünk. Köszönöm szépen! Thank you very much, uh, Ms. Gris Köszönöm szépen Kriszbek asszony, nagyon fontos jelentéssel kapcsolatos munkájáért. Makovei asszony kért szót. Köszönöm, elnök úr. Egész röviden A rendelet célja az EU terrorizmus és bűnözés elleni küzdelmére rendelkezés álló kapacitásának a növelése, hiszen ez nagy veszélyt jelent az egész EU számára. Egy sokkal gyorsabb és hatásosabb eszközre van szüksége az Európai Uniónak. 2014-es irányelv a javak befagyasztásáról és elkobzásáról átdolgozásra szorul. A befagyasztási és elkobzási határozat került bevezetésre. A bizottság javaslatában szó van a jó hiszemű személyekről, ezt most felcserélték a Bonafide ügyfelet érintettekre, és harmadik felek is bekerültek a szövegbe, azaz harmadik felektől is el lehet kobozni vagyontárgyakat, hogyha ez egy adomány, hogyha az eladási ár az elítélt személy által felajánlott árpiaci érték alatti, vagy hogyha bármilyen más arra utaló jel van, hogy a vagyoni javakat az elkozás miatt utalták át, vagy adták át a harmadik félnek. Az irányelvnek ezek a rendelkezései még nem léptek hatályba, és ezt sajnálom. Van egy határidő, e, meghosszabbodott az elkobzásra rendelkezés álló határidő 30-ról 40 napra. Ez e, tulajdonképpen egy késedelmet e, okoz, a befagyasztási és elkapzási határozat elismerésével kapcsolatban. Tehát ugye először kerül a befagyasztásra, és utána az elkobzásra. Szerintem ez gyorsabban is meg lehetne tenni, mert ha nem itt teszünk el, akkor azt kockáztatjuk, hogy végül is semmit nem tudunk elkobozni azzal az elítél, attól az elítélt szemétől, akiről a bíróság kimondta, hogy el kell kobozni a vagyonát. Remélem, hogy egy nagyon hatásos jogi eszközt sikerül megalkotnunk. Köszönöm. Makovely asszony, Griszbek asszony szeretne reagálni, vagy válaszolni egy percben az elhangzottakra? Igen, meghallgattam a kollégám észrevételeit, és én is szerettem volna, hogyha messzebbre mentünk volna, és még egy dolgot szeretnék mondani. Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy egyensúlyt találjunk. Tehát megértem azt, hogy McAvey hogy mit szeretett volna, és hogy azt szerette volna, hogyha erőteljesebb ez a szabályozás, de nehéz volt megtalálni az egyensúlyt, és jó lett volna, hogyha korábban beszélünk erről, mert akkor bekerülhetett volna az ő álláspontja is a milyen közé, és úgy jobban tudtuk volna ezt képviselni. Köszönöm. They, well, from one I don't think it's not, it's not it's, this is not a fight. It's, uh, I said I regret and... Uh... Én azt mondtam, hogy sajnálom, hiszen uh, az irányelv uh, már hatályban van, csak uh, sok tagállam még nem ültette át megfelelően, és ez jelenti a problémát hogyha a bíróság meghozta a határozatot, hogy valakitől el kell kobozni a vagyon eszközöket, akkor ez gyorsan kell, hogy megtörténjen ugyanis nem az a probléma, hogy vagy valakit börtönbe zárnak e hanem hogy sikerül-e visszaszerezni a pénzt, az eszközöket, hogy ez visszakerül-e a költségvetésre. És itt van, amikor milliárdokról lehet szó. Köszönöm szépen, Makkovej asszony. Tudom, hogy ez önnek szívügye, hiszen az előző jogalkotási ciklusban is dolgozott ezen a dosszién. Hát holnap lesz a szavazás, és szerintem Griszbak asszony is messzebb szeretne menni, de hát mindig egyesült kell teremteni a között, amit szeretnénk elérni, és amit lehetséges. Holnap lesz tehát a szavazás, a 9 óra 50-kor kezdődő szavazáskor. Mehetünk tovább, negyedik napi rendi pont, eszmecsere Catherine de Bolle asszonynal, aki az Europol főigazgatója. Üdvözlöm, nagy örömmel üdvözlöm Önt itt a eh, szakbizottságban. De Bolle asszonyt eh, május 1-én nevezték ki az Európol főigazgatójává. Nagy örömmel üdvözlöm Önt itt a szakbizottságban, hiszen gyakran foglalkozunk az ön hatásköréhez tartozó témákkal. Ön a szó, mondjam, 10 percben. Köszönöm, elnök úr. Kedves parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, megtiszteltetés számomra, hogy meghívtak, hogy itt lehetek a Libes szakbizottságban új pozíciómmal az Europol főigazgatójaként, eh, egy 70 napja töltöm be ezt a posztot. Nagyon hálás vagyok, hogy eh, beszámolhatok önöknek, eh, az egyik, hiszen önök az egyik legfontosabb partnerünk. Az új feladatkörömben végzett munkámról. Január 29-én a Libe meghallgatáson már elmondtam, hogy mi a két legfontosabb célkitűzésem. Én biztosítottam önöket, hogy továbbra is eh, ezekkel a célok célokkal, ezeknek az elérésével fogok foglalkozni a következő hetekben, hónapokban is. Az egyik prioritás az, hogy jobban megértsük azt, hogy az Európol fő partnerei, azaz az EU tagállamok bűnöző szerveinek mire van szüksége. Az elmúlt 70 napban találkoztam miniszterekkel, rendőrségi vezetőkkel, bűnüldöző szervek, rendészeti szervek vezetőivel, például a több tagállam vámszervezetének a vezetőivel. Hiszen az Európol vezetőjeként szeretném tudni, hogy mit várnak ezek a nemzeti hatóságok az Európoltól hatékonyabban szeretnék reagálni az operatív szükségleteikre, szeretném megérteni jobban, hogy mik a stratégiai szükségleteik, hogy így a stratégiai fenyegetésekre jobb válaszokat tudjunk adni. Miután a legtöbb tagállammal konzultáltam, el tudom mondani, hogy a nemzeti hatóságok nagyon elégedettek a Europoltól kapott támogatással. Pozitív visszajelzést hallottunk az operatív területen nyújtott támogatással kapcsolatban, azután, hogy szakterületeken, mint amilyen a kiberbűnözés, a kábítószer elleni küzdelem, az Europol nagyon hatékonyan támogatja a tagállamokat. De vannak olyan területek, és ezt is jelezték a tagállamok, ahol um, a, az együttműködés tovább lehetne javítható, és az Európol még többet tehetne. A nemzeti bűnöző szervek azt kértek tőlem, hogy javítsuk az elemző kapacitást, több eh, technikai szakértői támogatást adjunk, biztosít Látjuk azt, hogy az impact, e azaz az EU bűnözése kapcsolatos prioritásai kapcsán végzett eh, munka hatékonyabbá válik, és könnyebbé válik az együttműködés a eh, bűnöldöző szervek eh, között. Az Európol és a soros elnökség, az osztrák elnökség szeptemberben szervez egy találkozót, ahol megvitathatjuk, hogy mik legyenek a következő lépések. A mandátumom első heteiben eh, találkoztam eh, a hírszerzési eh, szolgálatok vezetőivel is, és a célom az, hogy a komplementaritást és a rugalmasságot is erősítsük, a szervezetek közötti együttműködés váljon hatékonyabbá. Már találkoztam, és több területen konkrét eredményeket is fel tudunk mutatni. Találkoztam az Eurojust, a CEPOL vezetőivel, az alapjogi ügynökség, az EULISA, a nemek közötti egyenlőség ügynökség vezetőivel, és a Frontex vezetőjével is, és az első közös Management Board együttesülést októberben fogjuk megtartani a Frontex-el, hogy a e, kölcsönös érdeklődésre számítató kérdéseket megvitassuk e, operatív és stratégiai szempontból egyaránt. Jó, tehát az működés, az ügynökségekkel, és e, nagyon erős az akarat, hogy tovább javítsuk az együttműködést. 2019-től kedve egy új formátumban folyik majd az együttműködés, így jobban tudjuk eh, az eh, ügynökségek eh, munkája kapcsán keletkező szinergia hatásokat hasznosítani. Az Európa vezetőjeként persze a saját szervezetemről is szeretnék minél többet megtudni, milyen a struktúra, milyen eljárások működnek, nagyon fontos számomra, hogy minél jobban feltérképezzem ezeket a területeket. Ezért elkezdtem a tájékozódást a szervezetemen belül, szeretnék többet megtudni a kollégáktól, informálisan is találkozom velük a szokványos munka végzésük közben. A tagállami bűnüldöző szervek vezetőjének az a véleménye, hogy az Európolnál nagyon is motivált munkatársak dolgoznak, elmondták nekem a, a, sokan is a nemzeti bűnöző szereknél, hogy nagyon szeretnének az Európolnál dolgozni, és minél többet tenni az EU biztonságáért. Sok a szakértelem, például a kábítószer elleni küzdelem területén a spanyol hatóságok a közelmúltban az egyik legnagyobb mennyiségű kábítószert tudták elköbözni, elkobozni. Kidolgoztunk 10 pontot a migránsok ember csempészet elleni küzdelemben, és szeretnénk jobban bevonni a tagállami hat hatóságokat az EU szinten az embercsempészek ellen zajló küzdelembe. Ezen a héten Innsbruckban lesz eh, a belügyi vezetők találkozója, ahol ezt megvitatják. Az Európol nagyon fontos szerepet játszik, napjaink egyik legfontosabb kérdés körében, ez pedig a migráció, az embercsempészek eh, nagyon sokszor eh, életveszélyes körülmények között csempészik át, különösen a gyerekek szempontjából nagyon veszélyes utakon a migránsokat Európában. Emellett persze ugyanígy tovább kell foglalkoznunk a kábítószer elleni, elleni küzdelemmel és a pénzmosással. Az Europol a nemzeti bűnöldöző szervek által végett nyomozásokban is segít, és idén egy magas szintű nyomozásban is részt vettünk amelynek tárgya a Máltában és Szlovákiában meggyilkolt oknyomozó újságírók bűncselekménye volt. Az Európol nagyobb szerepet kíván vállalni ezekben a nyomozásokban és röviddel a tagállami nyomozások megkezdése után Málta is és Szlovákia is kérte az Európol segítségét. Folyamatosan nyújtunk támogatást, együttműködünk a nemzeti rendőri szervekkel. Ez egy nagyon termékeny együttműködés. Továbbra is fogunk segíteni a máltai és a szlovák hatóságoknak, amennyire csak tőlünk telik. Most rátérnék azokra a kihívásokra, amelyekkel az Európol szembesül. Mik ezek a legfontosabb kihívások? Az Európol számára a legnagyobb kihívás jelenleg az erőforrásokkal kapcsolatos problémakör. Új operatív kihívásokkal állunk szemben, egyre nagyobb adatmennyiségeket kell eh, kezelni, az informatikai struktúrát és az elemző eh, képességeket, kapacitásokat eh, központba kell helyezni. Egyre nagyobb támogatásra tartanak igényt ezeken a területeken a tagállamok is. Februárban az Europol Management Boardja elfogadta az előzetes költségvetés tervezetet, amelyben a szükséges beruházásokat is beterveztük. Az 2019-es EU költségvetésben sajnos kevesebbet terveztek be, mint amennyire az Európának szüksége lenne sőt a 2018-as költségvetéshez képest is csökkenni fog az Európolra szánt pénz. Én sokszor azt hallom, hogy az Európol a leghatékonyabb, legjobban működő operatív eszköz az EU-ban, és ezt én is így érzem. Konszenzusra van szükség a tekintetben, hogy az EU-nak igenis be kell ruháznia a nyomozati munkát végző szervezetekbe, így az Európolba is. De tudom, hogy az Európol tagállamok által a menedzsmentbőrben jóvá hagyott javaslatai, illetve a jelenlegi 2019-es költségvetés javaslat között nagy különbség van, mint egy 21 millió euró a különbség, és 37 álláshelyel kevesebbet kapnánk 2019-ben. A 2021 és 2027 közötti költségvetésben sem irányoz elő az EU jelentős forrásnövekedést az Európol számára. Ha nem sikerül több forráshoz jutni, akkor ennek sok területen nagyon negatív hatása lesz és végső soron mindez negatívan fogja befolyásolni az Európol operatív képességét is. A Görögországgal kapcsolatos második biztonsági ellenőrzésről múlt héten született döntés, azután a balkáni útvonalra kapcsolatos vizsgálatokról is már meghoztuk a döntést. Nagyon sürgetően szükség van egy fenntartható költségvetésre ezeken a területeken. 2007-ben 2017-ben 20 ezerre több tagállami műveletet támogatott az Európol, mint 2016-ban, és ez a szám biztos tovább fog növekedni. Forrásokra van szükség ahhoz, hogy a terrorizmus és a pénzmosás elleni tagállami intézkedéseket és munkát tudjuk támogatni. Remélem megértik, hogy miután egyre nagyobb szükség van az Európol szolgáltatásaira, és viszont egyre kevesebb a forrás, amit kapunk, jogosan aggódom. A parlament nagymértékben segítette az Európol munkáját 2010 óta, miatt az Europol alakult, és a parlament több alkalommal is javasolta, hogy az Európol kapjon több forrást, vehessen fel több munkatársat, hogy meg tudjon felelni a kihívásoknak. Nagyon hálás vagyok, és szeretnék köszönetet mondani a Libe szakbizottságnak, amely alapvető fontos szerepet játszott az elmúlt években az ügynökségünk támogatásában. A terrorizmus elleni nagyon fontos külön bizottság jelentését is üdvözlöm, és üdvözlöm a tanácsnak és a bizottságnak azt a döntését, hogy operatív együttműködési megállapodásokat kell kötni egy sor harmadik országgal. Hölgyeim és uraim, én megígérem, hogy mindig tájékoztatást fogok adni az önök hatáskörébe tartó témákról. Biztos vagyok abban, hogy kérdéseket is szeretnének majd feltenni nekem, ezért nem kívánok további részletekre kitérni, hanem befejezem a bevezetőmet. Még egyszer, mik a prioritásaink, meg kell ismernünk azt, hogy a bűnöldöző szervek mit várnak el tőlünk, és meg kell teremteni az, az egyensúlyt ezen igények és az EU lehetőségei között. Operatív támogatás, technológiai segítségnyújtás, elemző kapacitások növelése, azután biztosítani kell a forrásokat, és átlátható együttműködésre van szükség. Szeretném még egyszer kihangsúlyozni azt, hogy én nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok az Európol és az Európai Parlament közötti kapcsolatoknak, és mindenben segíteni kívánom az önök munkáját. Most pedig örömmel válaszolok majd a kérdéseikre. Köszönjük szépen! Debol asszony! Azt hiszem, hogy különösen a költségvetési kérdésekről nagyon fontos mondandókat hallottunk öntől. Először Díaz erre úr kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm az Europol eh, igazgatóasszonyának is. Üdvözlöm Önt. Nagyra értékeljük, eh, hogy eh, alig 70 nappal azután, hogy elfoglalta pozícióját, eljött hozzánk. A hozzászólását három részre tagolta, célok, kihívások és prioritások. Én továbbra is a célokról beszélnék, mert ezeket már ismertük, és ön nagyon jól tette, hogy ezeket most elismételte. Szeretnék ehhez néhány megjegyzést fűzni röviden. Ami a kihívásokat illeti és az erőforrások szűkösségét, nekünk is úgy tűnik, hogy az Europolnak szüksége van erre a 21 millió euróra, és szüksége van erre a 38 munkahelyre is. Mégpedig azért van ezekre szükség, mert az informatikai részleg, ami a gerincét képezi az Europolnak, nem csökkenhet, és nem történhet meg az, ami már egyszer megtörtént, hogy számos projekt félbe szakadt, azért, mert nem volt a elég költségvetési forrás ezeknek a befejezésére. A második gondolatom az lenne, hogy megfelelő, észszerű útnak tűnik számunkra az, hogy ön már találkozott 20 rendőrségi vezetővel, és mindazokkal az Európai Uniós államokkal, amelyek elkötelezték magukat a biztonság védelme mellett. Az operatív támogatás, a beruházás a technológiába, illetve a megfelelő kapcsolat a parlamenttel mind nagyon fontos, valamint az átláthatóság és a parlamenti kontroll, ez számunkra mind létfontosságúnak tűnik. Azt gondolom, hogy ön is tudja már, hogy szeptemberben tartjuk a parlamenti kontroll harmad, kontrollcsoport harmadik ülését, és ezután egy értékelést is megosztanék. Ahogy azt ön is tudja, múlt héten a parlament elfogadta az ajánlásait az Európol és nyolc ország közötti operatív megállapodásokról. Jordánia, Tunézia, Izrael, Egyiptom és Algéria is ezek között voltak. Ezek a megállapodások hozzáadott értéket adhatnak az Európai Unió biztonságához. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm. Köszönöm, Gomes asszony. Köszönöm szépen, ügyvezető igazgató asszony, én is nagyra értékelem, hogy eljött közénk, <clears throat> eljött ide a Libe szakbizottságba, és osztam az aggájait, hogy az Európol költségvetése csökken, miközben az előtten tornyosuló feladatok nőnek, és a feladatokat ellát, feladatok ellátáshoz szükséges feladatok is nőnek. Természetesen mi érezzük a felelősségünket a költségvetés és itt tárgyalások során hangsúlyozzuk majd, amit kell a tanácsal és a bizottsággal való tárgyalás során. különböző tagállamok rendészeti szerveivel ápolt kapcsolataik kapcsolataim alapján mondhatom, hogy ők nagyra értékelik az Európa által játszott szerepet, és nagyon nyugtalanító, hogy az a szinergia, amelyet az Európol megteremthet egyes területeken, a szervezett bűnözés és más bűnözői formák visszaszorítása érdekében ide tartozik a terrorizmus is, hogy itt ezt a munkát nem elég értékelik a tagállamok. Az európai FIU-ra gondolok például, az Európol ajánlásában szerepel az európai FIU felállítása. Egy a parlament is hangsúlyozta ennek fontosságát, a pénzmosást megakadályozó dokumentumok tárgyalása során, és a tanács ezt elutasította hogyha a tanácsban ülő kormányok komolyan gondolják a terrorizmus elleni harcot, akkor a pénzmosás elleni harcot, valamint a szervezett bűnözés elleni harcot ugyanilyen komolyan kell venniük. Hiszen ők a szervezet bűnözők és a terroristák is kihasználják a pénzmosásban rejlő lehetőségeket. Sok minden történik már informális együttműködés keretében, de ezt formálisá kell tenni. Kérdezem, történt-e valami változás, és milyen kihívásokat lát? Például vannak országok, amelyek kriptovaluta forgatókörönként működnek, miközben tudjuk, hogy a szervezett bűnözés és a pénzmosás előszeretettel használja a kriptofizetőeszközöket, a kriptovalutákat. a máltai és a szlovákiai nyomoz, nyomozásra ugye mindkét országban oknyomozó újságírókat mészároltak le, és itt a hatóságok az Európa segítségét kérték, tehát konkrét vizsgálatokra nem kérdezek rá, de tudjuk, hogy Máltában az együttműködés korlátokba ütközik, és ez az Európol mandátumával is összefügg, hiszen ugye ők nem mehetnek tovább, mint a hatós, amit a hatóságok kérnek. De mi van, hogyha a hatóságok nem elég komolyan gondolják a feltárást, nem elég komoly a szándékuk az ügy feltárására? Ezzel az Európol reputációja, hírneve is csorbát szenvedhet. Tehát hogyan látja ezt a kérdést? Persze tudjuk, hogy csak 70 napja töltébe az ügyvezető igazgatói pozíciót, de hát mégiscsak hogyan látja ezt a jelenséget? Köszönöm. Köszönöm. Makovály asszonynak adom meg a szót, és kérem, hogy két percben korlátozzák a felszólalásukat. Makovály asszony. Köszönöm szépen. A két perc akkor most kezdődik? Most kezdődik. Először is gratulálni szeretnék az új pozíciójához. Először találkozunk ebben a pozíciójában. És jó szerencsét, sok sikert kívánok a munkájához. Én úgy gondolom, hogy az Európol az Európai Unió jövendőbeli Interpolja lesz, már most a legfontosabb ügynökség a ciberbűnözés, a súlyos bűnözés, a határokon átnyúló bűnözés és a terrorizmus elleni harcban. Mindent megtesznek ennek a megelőzése vagy a cselekmények felgöngyölése, feltárása érdekében. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb kérdés valóban az Európa költségvetésének kérdése. Ahogyan Anna Gomes mondta, Nagyon nehéz megérteni, hogy a 2019-es költségvetést miért csökkentik 8 millió euróval a 18-ashoz képest. Egy olyan helyzetben, amikor az Európol megbízátása, kötelezettségei, jogköre, munkaköre pedig folyamatosan nő, hogyan lehet hát csökkenteni akkor a költségvetést? Ugye a ciberbűnözés, a sűn, súlyos bűnözés és a terrorista cselekmények nagy veszélyt jelentenek. Ezek ellen hatékonyan kell fellépnünk. Considering this uh, proposed reduction of 8 million euros in your budget for 2019. A 8 milliós költségvetési megkordításra kérdezek rá, mely tevékenységet kellene feladnia az Európolnak a e költségvetési megszorítások okán? Ön hogy látja ezt? betervezték-e már ezeket a tevékenységeket 2019-re, és esetleg ezekről most le kell majd mondaniuk? És még egy kérdést rögvest felteszek. Milyen pénzügyi igényeik és prioritásaik vannak, amelyekkel az Európol 2019-es prioritásainak felelnek meg? Vagy másként megfogalmazva a kérdést, milyen támogatásra van szükségük annak érdekében, hogy feladataiknak kellőképpen meg tudjanak felelni. Köszönöm. Köszönöm. Intfeld asszony. Köszönöm. Üdvözlöm itt a DB-ben. Már másodjára jár itt a DB-ben. A Gomes asszony által mondottakhoz csatlakoznék én is. A két máltai és szlovákiai újságíró gyilkosságában zajló nyomozásra kérdezek rá. Arról beszélt, hogy jó az együttműködés, hogy a helyi rendészeti szervek elégedettek az önök támogatásával, de kérdem én, nem nagyon visszafogott ez, nem nagyon szerénye ez az együttműködés, hiszen vegyük figyelembe, hogy ennyi hónap Európal a gyilkosságok végrehajtása után még eh, a magyarázat kezdetet se jelent, meg két újságírót mészároltak le, és az ügyeket nem tárták föl, sem azt nem tudjuk, ki végezte el a gyilkosságot, sem azt, hogy ki a megbízásba. Nem túl kevés ez, hogyha azt mondják, hogy technikai támogatást adnak. Egy rendőrségi főnök lemondott Szlovákiában a máltai rendőrök függetlensége megkérdőjeleződött. Egy cseh újságíró telefonját Szlovákiában lefoglalták. Szeretném tudni, hogy az Európol mit tud erről az ügyről. Hogyha több információval rendelkeznek erről. Azt mondják, hogy a lehető legnagyobb mértékben támogatják Máltát és Szlovákiát. Kérdezem én azonban, milyen korlátokba ütköznek, és hol tudnának többet tenni. Második kérdésem, a jogállamiság több tagállamban nehéz helyzetbe került, sarokba szorítják. Azt látjuk, hogy a bíróságok rendszere elkezdi elveszti függetlenségét, maguk a politikusok esetleg a pénzmosásban vagy a korrupcióban vesztek részt, vagy akár a pénzmosást ellenőrző hatóság kerül gyanúba milyen tapasztalata van, tehát a napi információcsere tekintetében az FIU, az FIU-ban, hiszen Um, elképzelhető, hogy bizonyos információ, melyet betáplálnak a rendszerbe, nem megbízható már. Hogy kezelik ezt? Stahovszki úr, köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy eljött. Itt tudok, itt, itt, jobbra. Két perccel rendelkezésemre, úgyhogy három rövid kérdést fogalmaznék meg. Először is. Két évvel ezelőtt az ön elődjem azt mondta épp itt a Libe szakbizottságban, hogy a kilométer óra csalás ellen, a kilométer óra visszapörgetése ellen lép fel, ezt nagyon sok helyen elkövetik. De itt Belgiumban például egy törvény megoldotta ezt, kiküszöbölte a kilométer óra visszapörgetését. 13 milliárd eurós kárt okoznak az használt autó vásárlóknak ezzel a csalással, és kérdezem, hogy ebben az ügyben történt előrelépés. Meggyőze bennünket arról, hogy tettek-e valamit? Mert nem látom, hogy bármi történt volna aztán. A második kérdésem a krízis országokban lévő irodákra kérdezek rám. A Költségvetési Szakbizottságban árnyék jelentéstevője vagyok a költségvetési dossziénak, és az Európol kihelyezett irodáinak költségvetésének megemeléséért küzdöttem. Ezek az irodák olyan országokban tevékenykednek, ahol krízus krízissel teli helyzet, például Líbiában, ahol az embercsempészek szabadon tevékenykedhetnek. Harmadsorban változott az csere a tagállamok és az Európa között, hiszen 2016-ban voltak olyan tagállamok, amelyek nem nyújtottak elő információt az Európolnak. Változott-e ez 2016 óra óta három konkrét kérdésre három konkrét választ várok? Dupré úr, parancsoljon! Euh, merci, président. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm Önt, igazgatóasszony. Nagyon örülök, hogy eljött hozzánk alig két hónappal a kinevezése után. Először két általánosabb észrevételt tennék. Figyelmesen hallgattam, és úgy látom, hogy ez a filozófia, amelyet ön az Európa szerepével kapcsolatban képviselt, az teljesen helyén való beszélt arról, hogy mennyire fontos az Európa, mint információ csere központ, illetve elemző központ, és beszélt arról, hogy önök támogatják azokat a kezdeményezéseket és a koordinációt ezek között. És ez pontosan a megfelelő filozófia, ami nem nyomja el a nemzeti hatóságokat, hanem azoknak a kollektív hatékonyságát javítja. És azt is el kell mondjam, hogy a finanszírozási és emberi erőforrási problémák, amelyeket említett az Európol kapcsolatban, azzal én teljesen egyetértek, és már a néppárti kollégától is hallhattuk ezt. Úgy vélem, hogy a LIBE és a Költségvetési Szakbizottság összefogásával tudjuk javítani ezt a helyzetet, mert ezt sajnos rosszul kezelte a bizottság vezetése. Két operatív kérdést szeretnék feltenni, a, ami a terrorizmussal foglalkozó csoportból származik. Az egyes tagállamok rendőrségei kapcsán ön beszélt arról a kockázatról, amit az okoz, hogy az adatok titkosítottak. És ahhoz is pénzre van szükség, hogy ezeket feloldják. Tehát mire gondol konkrétan, és hogy végeznek-e koordinációt a nemzeti hatóságokkal? A második kérdésem pedig az a drámai helyzet, ami politikai szempontból is destabilizálja az Európai Uniót, az a földközi tengeri helyzet, illetve az csempészet. Tehát ebben a kérdésben, ami az egész Európai Unióban kifejti a hatását, az Europol aktívabb szerepet tölt be. Mit tesznek konkrétan, hogyan lépnek fel az embercsempészek ellen, és hogyan koordinálnak a Frontex ügynökséggel, hogyan osztják meg a szerepeket ebben a témában. Köszönöm szépen előre is a válaszát. Köszönjük szépen! Asszonyom, parancsoljon, öné a szó. Thank you. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Azonnal Diaz úr kérdéseivel kezdeném. Tehát köszönöm, hogy támogatja a prioritásokat és célokat, amelyeket az Európol kitűzött valóban eh, vannak problémák eh, az informatikai osztályunkon, mert az elmúlt években a terrortámadások és eh, a migráns csempészet miatt megerősítettük az Európai Terrorizmus ellenes központ és a migránsokkal foglalkozó központ kapacitásait, de a prioritások és a költségvetés átrendezése miatt megtakarításokat kellett eszközölnünk az informatikában, és egyes projektek prioritási szintjét csökkenteni kellett. Az informatikai részleg nagyon fontos az Európol számára, először is a technikai támogatás miatt, de másodszor is azért, mert mi egy információs központ vagyunk, és ezért meg kell osztanunk az információt, ezt be is kell fogadnunk, fel kell dolgoznunk, és ezért ezen a területen mindenképpen az élen kell maradnunk, tehát megfelelő forrásokra van szükségünk, hogy az informatikai rendszerénket fejleszteni tudjuk, mert ezzel tudunk a tagállamoknak is segíteni. A technológia tehát rendkívül fontos számunkra. Az együttműködés a GPSG-be szintén nagyon fontos. Volt egy első találkozónk már Bulgáriában, ahol én még megfigyelő szerepben vettem részt, és aztán ennek az elnöke is eljött hozzánk, és elmagyarázta, hogy hogyan működik együtt az irányító tanács a GPSG-vel. Azt hiszem, nagyon jó dolog az, hogy a az Európol szervezetének politikai utánkövetése is lesz, és jó lenne a nemzeti és az európai parlamentekkel is egy közelebbi kapcsolatot létrehozni, és ez az ügynökség jövőjé, jövője szempontjából vezérfonalként fog számomra szolgálni. Én továbbra is rendelkezésükre fogok állni, és várom már a szeptemberi ülést, remélem, hogy a tematikus területekről tudunk majd egyeztetni. Ami az operatív megállapodásokat illeti harmadik országokkal, ezek nagyon fontosak az Európa számára, mert eh, nincsenek operatív megállapodásaink eh, harmadik országokkal, és egyértelmű a kapcsolat a külső és belső biztonsági kérdések között az Európai Unióban. Tehát együtt kell működnünk a harmadik országokkal, ezért nagyon örülök annak, hogy a parlament eh, iránymutatást ad a bizottságnak, és beleegyezett a fejleményekbe ezen a területen. Biztosnak kell lennünk ugyanis abban, hogy előre tudjuk látni, és a legmegfelelőbb információkkal tudjuk ellátni az érintetteket, hogy a biztonsági kockázatokat meg tudjuk előzni. Gomez asszony. Az európai ügynökség, illetve a máltai és szlovák ügy. A kriptovaluták központjai, amit az egyes tagállamokba tett útjaim során észrevettem, az az, hogy a tagállamok támogatják az Europolt, például a web sötét oldalán tett vizsgálataink miatt, és azért is, hogy az itt látható pénzmozgásokat követni tudják, illetve a képzés is nagyon fontos, akár az ügyészek számára is, mert szeretnének a kriptovaluták illetéktelen használatára valamilyen választ adni, illetve az itt felehető forrásokat is szeretnék nyomon követni. Tehát a tagállamokban eltérő a felkészültség szintje, a CEPOL vezetőjével is egyeztettem arról, hogy hogyan tudnánk képzést tervezni. Ugyanis ha Európa szinteken megszerveznünk egy képzést, az azt jelenti, hogy a válaszokat máshonnan kell beszereznünk. Az Európai Kiberbiztonsági Központnak megfelelő szakértelme van a kriptovaluták területén, vannak szakértőink is, de jelenleg túlságosan nagy rájuk a kereslet. Próbáljuk ezt a helyzetet megoldani. Képző központjaink vannak, a tagállamokban is képzünk tisztségviselőket erre a célra és egyes tagállamok már ígéretet tettek arra, hogy a szakértőik részt vennének egyfajta hálózatban és segítenének a képzésben. Támogatjuk a vizsgálatokat a tagállamokban is ebben a fontos témakörben, és előrelépést kell elérni itt, ez mindenképpen egyértelmű. Ami pedig Máltát és Szlovákiát illeti, később fogok ezekre a kérdésekre válaszolni. Ami pedig a pénzügyi hírszerzési egységeket illeti, ezek, illetve a bűnöldöző szervek között együttműködésre van szükség ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. Vannak operatív nyomozásaink, megvan a szakértelem, konferenciákat szervezünk az Európol szintjén ezzel kapcsolatban. De itt is még előrelépésre van szükség, és növelni kell az ezzel kapcsolatos tudatosságot és azt is láthatjuk, hogy ez a második legfontosabb dolog egy vizsgálat során, ezért tehát előre kell haladnunk valahogyan. Makovej asszony, köszönöm szépen a gratulációt. Ami a költségvetést illeti, a költségvetésben deficit tapasztalható, és ennek hatása lehet a folyamatban lévő tevékenységekre is. Például a hotspotokra való vendégtisztviselők elküldése, a titkosítás feloldásával foglalkozó központ. 2018-ban kaptunk 5 millió eurót többletköltségként arra, hogy ezt a platformot működtessük. Ez a 2019-es költségvetésben már nem szerepel, tehát nem fogjuk tudni ezt a platformot fenntartani. A 2018-ban felvett 26 munkatárs, illetve 2019-ben új határozott szerződéssel felvett munkavállalók hozzá fognak járulni az Europol hálózatához a növekvő kereslet más-más területeken mutatkozik. Egyes területeken több Európot szeretnénk, semmiképpen sem kevesebbet. És azt akarjuk, hogy az Európol segítse a nyomozásainkat, ezért kereslet igény van arra, hogy az Európol aktívabb legyen. Ami az embercsempész hálózatok megszüntetését illeti, minden ország igényt tartott erre. Az egyes tagállamokban a szervezetek, ideértve a vámhatóságokat is, nagyobb együttműködést szeretnének az Európollal, és jobban részt akarnak venni a mi működésünkben. Szeretnének már összekötő tiszteket küldeni, és több információt akarnak velünk megosztani. Ezen kívül nő a műveletek, a műveletek száma is, és az elmúlt évben ezek a számok még tovább emelkedtek segítenünk kell a nyomozásokat több tagállamban is. Összetett és nagyon érzékeny nyomozásokban veszünk részt, ahogy Máltával és Szlovákiában kapcsolatban is említettem, és valószínű, hogy a jövőben még több ilyen kérés érkezik majd hozzánk. Fokoznunk kell az elemzési támogatás szintjét, mert nem várhatjuk a tagállamoktól, hogy túl sokat ruházzanak be ebbe, mert szükségük van arra, hogy európai eh, támogatást kapjanak. Az interoperabilitás még több erőforrást kíván meg, és ki akarunk fejleszteni olyan új szolgáltatásokat is, mint például a vizsgálati eszközök, amelyek eh, esetleg eh, túl drágák lehetnek a tagállamok számára. Az idén februárban elfogadott költségvetés tervezet értelmében, hogyha ezt nem kapjuk meg, akkor a másodlagos biztonsági ellenőrzések a migrációs hotspotokon lehetetlenné válnak. Így nehezen lehet új taktikákat és technikákat kifejleszteni a dark webben való fellépésre. Látható, hogy erre nagyon nagy az igény az olyan rendszerek kifejlesztés, amelyek közvetlen hozzáférést biztosítanának az Europol adataihoz több ezer nyomozónak. Ezen kívül szeretnénk innovációt végrehajtani, és egymással együttműködő technikai megoldásokat létrehozni az utazással kapcsolatos információk megosztására, hogy jobban ellenőrizni tudjuk az unió külső határait. A keresztellenőrzést automatizálni kell ennek egyszerűnek kell lennie, és nem kell pénzt költeni olyan keresztelenőrzésre, amit automatikus eszközökkel is megtehetünk. A tagállamoknak képesnek kell lenni arra, hogy megszüntessék a terrorizmust támogató hálózatokat. Az Atlas hálózat az egyes tagállamok specializált hálózata. Az Europolt felkérték, hogy koordinálja ezt a hálózatot. Ezt meg tudjuk tenni, de természetesen ehhez forrásokra van szükség. Ahogy már megemlítettem, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás ellen fel kell lépni, és a pénzügyi hírszerzési egységek és a bűnüldöző szervek közötti kapcsolatot javítani kell, de itt még hosszú út áll előttünk. És a bűnöldözési kutatás fejlesztés központjává kell válnunk, ami azt jelenti, hogy innovációra van szükség, és fel kell fedeznünk, hogy mi áll rendelkezésre a piacon, mit használhatunk mi, mit használnak a bűnözők, és hogyan tudnak a bűnöző szervek erre reagálni. Ha minden ország külön-külön akarja ezt megtenni, az gyakorlatilag lehetetlen. Thank you very much, Mr. Boll. I think we received... Köszönöm szépen, de Bolle asszony. Nagyon köszönöm a hosszú kimerítő válaszokat. Valóban az Europol tevékenysége a tagállamokban zajló nyomozásokkal kapcsolatban a rendelet, az Európa rendelet korlátai között zajlik. Málta és Szlovákia rendőri vezetőjével is ilyen keretek között tudtunk együttműködni. A támogatásunk ilyen módon történő nyújtását nem mindig tudták könnyen elfogadni a munkatársaink. Az Európolnál ki van jelölve, hogy kik a felelősök, hogyha a helyi tagállami rendőrségekkel kell együttműködni. Most már mindenütt elfogadták a közös nyomozó csoportokat. Biztosítani kell, hogy az Európol munkatársai tanúskodhassanak is bíróságok előtt. Kényszerintézkedéseket az Európol nyilvánvalóan nem alkalmazhat, és az igazságügyi hatások, hatóságokat képviselő tagjai a tímnek alkalmazhatnak ilyen kényszerintézkedéseket. Látom, hogy július 11-én lesz a szakbizottságoknak egy ülése. A munkatársaim részletesen be fognak számolni majd ott önöknek erről a két nyomozásról. Most annyit tudok mondani, hogy Szlovákiában telefon lehallgatással nem foglalkoztunk. Három konkrét kérdésre azt hiszem, miután csak két percem van, ha jól emlékszem, nem tudok most válaszolni, hanem majd írásban megküldök egy részletes választ. De Pré úr, nagyon köszönöm a kérdését, és önnek is, hogyha megengedi, akkor írásban fogom megküldeni a választ. Lindfeld asszony, Egy második kérdésem is volt, csere, a jogállamisággal kapcsolatos problémák kérdése külön több tagállamban. Ön erre a kérdése is tudna írásban választ adni? Igen, igen, írásban majd erre is tudok válaszolni. Azt hiszem, akkor mindentre sikerült választ adni, vagy most, vagy majd az ígéretek szerint írásban megszületik a válasz. De Bolaszony az én hibámból hát túl kevés időt kapott a kérdések megválaszolására. Az Európol esetben biztos lehet abban nagy támogatót tudhat magáénak a Libe szakbizottságban. Szeretnénk mi is hozzájárulni ahhoz, hogy a szükséges forrásokat majd az Európol megkapja. Sőt, sok sikert kívánok a munkájához. Kedves kollégák, következik az ötödik pont, a Schengeni joganyag teljes körű a Bulgária és Románia esetében a belső szárazföldi tengeri és légi határokon végzett ellenőrzések megszüntetése. A Libe úgy döntött, hogy saját kezdeményezés jelentést készít erről a témáról, hogy Bulgáriában és Romániában tehát teljes körül lehessen alkalmazni a Schengeni rendszert. Hét éve Bulgária és Románia már teljesíti az összes követelményt, aminek teljesülnie kell ahhoz, hogy egy ország teljes tagja legyen a Schengeni térségnek, de a tanács leblokkolta a tagságot. Románia és Bulgária minden kötelezettséget teljesített, és teljes felelősséggel alkalmazza a Schengeni rezsimet, de a polgárai nem élvezhetik a Schengeni térség előnyeit a Schengeni térség biztonságához hozzájárul ez a két ország, az Unió eh, határainak a védelmével, de tisztán politikai okok miatt még mindig nem engedik be a Schengeni térségbe. A parlament többször is kinyilvánította egyértelmű véleményét, a plenáris ülésen is a vita során, illetve amikor májusban elfogadtuk a éves jelentést a Schengeni térségről. Tehát több alkalommal a parlament ugyanezt mondta ki. Ennek a saját kezdeményezésű jelentésnek az a célja, hogy ezt megerősítse, felhívja a tanácsot arra, hogy azonnal hozzon döntést, arról, hogy a e, szárazföldi tenger és légi határokon végzett ellenőrzést egyaránt e, szüntesse meg, és teljes jogú tagként e, kerüljön Románia és Bulgária be, a Schengeni térségbe. Ugye 2010-ben a tanács elkészítette a tervezetet ennek a két országnak a teljes csatlakozásához, de nem volt megállapodás a tanácsban. 2011-ben a lengyel elnökség elkészített egy kompromisszumos javaslatot, a légi, illetve a tengeri határokon már Schengeni tag Románia és Bulgária, de a szárazföldi határon továbbra is van ellenőrzés. Ez teljesen elfogadhatatlan, hogy 2011 óta nem sikerült előre lépni, és az EU elvei nem érvényesülnek. Ez a két fokozatú megközelítés Romániával és Bulgáriával kapcsolatban, hogy ezek csak két lépcsőben lehetnek teljes jogú Schengeni tagok, nem csak hogy igazságtalan, de sok kockázatot is rejt, hiszen ez a kondicionalitás meghosszabbítja a gazdasági nehézségeket ennek a két országnak számára, hiszen a, továbbra is kell ellenőrzéseket, határellenőrzést végezni a szárazföldi határon, és a e, és teljeségű Schengen, illetve Schengenen kívüli országok e, közötti különbség tétel, a diszkrimináció megmarad. A Schengeni térség Romániával, Bulgáriával történő kibővítésének az elmaradása nem csak ennek a két országnak okoz károkat, hanem az egész uniónak. A Schengeni térség működéséről nemrégiben elfogadott éves jelentés rámutat a hiányosságokra, közelmúltbeli fejleményekre, a, mindezen felül az a javaslatom, hogy vegyük figyelembe a saját kezdeményezésű jelentés sajátos hatáját is. Július 20-a a módosító indítványok benyújtásának a határideje. Most megadom a szót az árnyék előadóknak, akik hozzá kívánnak szólni. Coelho úr. Köszönöm, elnök úr. Minden támogatok, amit ön elmondott, ugyanazt az irányvonalat követjük. A parlament ezekben az években ugyanazt az álláspontot képviselte, ahogyan ezt ön is nagyon helyesen elmondtam, de nem csak emiatt támogatom, hanem azért, mert, mert igazunk van. Több oka is van annak, hogy Románia és Bulgária megkapja a teljes jogú Schengeni tag státuszt. Az első oka az, hogy egyszerűen tartsuk be a szabályokat. Létrehozunk, megalkotunk szabályokat, amelyek szerint minden olyan tagállam, amely teljesíti a feltételeket, a Schengeni térség tagja kell, hogy tagjába kell, hogy váljon. A tagállamok előtt is, hiszen a tagállamoknak fel kell ismerni, és el kell ismerni azt, hogy ez a két ország teljesíti az összes szükséges feltételt. Ha tehát be akarjuk tartani a szabályokat, és büntetéssel fenyegetjük azokat, akik ezt nem teszik meg, akkor ennek az ellenkezőjét is meg kell tennünk. Tehát akik megfelelnek a szabályoknak, azokkal megfelelően kell bánni. Hiszen vegyük azt is figyelembe, hogyha egy ország nem teljes jogú tagja a Schengeni térségnek, akkor ennek az országnak az állampolgárai úgy érzik, hogy ők másodrendű állampolgárok vagy polgárok, nem ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint a többi EU-s polgár Hogyha gondolkozunk abban, hogy legyen európai polgárság, állampolgárság, akkor ezt a jogállást biztosítani kell Románia és Bulgária lakóinak is. És még egy dolog, hogyha megkérdezik tőlem, hogy milyen következtetéseket tudunk mindebből levonni, hát akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon rossz az egyhangú döntés, mint követelmény ezen a területen. Mert az egyhangú döntés miatt ilyen különböző nemzeti mm, elképzelések, önzések túlszául eshet egy ilyen kérdés is. Ezért mindenképpen azért kell küzdenünk, hogy európai megközelítést alkalmazzunk ezen a területen. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése után sok eh, a LIBE kompetenciájába tartozó területen együtt döntésre van szükség, és hogyha a tanács részéről eh, minősített többséggel lehetne elfogadni a döntéseket, és nem egyhangulag, akkor tovább léphetnénk de most az egyhangú döntés követelménye meg akadályozza a továbblépést. Ez mindenképpen rossz megoldás, és ennek az az eredménye, hogy most már hét éve nem sikerült dűlőre jutni. Köszönöm szépen, Koelyó asszony, parancsoljon. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden fogok hozzászólni, mert egyetértek mindazzal, amit elmondott, és amit Coelho úr mondott, azzal is. A frakciónk számára semmi okát nem látom annak, hogy Bulgária és Románia ne legyen teljes jogú tagja a Schengeni övezetnek. Ezek az országok betartják ezeket a jogi követelményeket, a kétlépéses eljárásnak semmilyen jogalapja nincsen. Annál is következetlenebb, mert itt a szárazföldi határokról van szó, tehát ez mindig közelebb áll az európai polgárokhoz. Ez nem szolgálna másra, mint hogy az igazságtalanság érzetét erősítené a bolgár és román polgárokban különösen a határokon át ingázó munkavállalók körében. És az Európa ellenesség is fokozódna ezzel. A módosító tervezeteket befogadtuk, és azt gondolom, hogy nem is fogunk módosítókat benyújtani, mert nem tudnánk sokat hozzáfűzni ahhoz, amit eddig már hallottunk. Köszönöm. Thank you very much. Mr. Demov, you are next. Demov úr a következő. Благодаря, господин председател. Köszönöm szépen. Plati изцяло ви подкрепям. Gratulálok a jelentés elkészítéséhez, teljes egészében támogatom önöket. Sokat gyára kérjük a tanácstól, hogy hozza meg az egyhangú döntést Bulgária és Románia Schengeni térséghez való csatlakozásáról. Európában igazságra és szolidaritásra van szükség, és az, hogyha nem fogadjuk be a Schengeni térbe Bulgáriát és Romániát, ez arról tanúskodik, hogy hiányzik az igazság. Bulgária és Románia 2011 óta teljesítő kritériumokat, és azóta mégsem léphettek be, nem látják a Schengeni tagság hasznát, ez megszégyenítő. Európában, az Európai Unióban a joga prioritásáról szoktunk beszélni, és egyes tagállamok ö, ellen egyes tagállamok hangoztatják a jog betartásának fontosságát, másrészt viszont gyakran ezek a tagállamok nem tartják be a jogot. A Schengeni kritériumokba való ö, kritériumokat Bulgária és Románia teljes körülön teljesíti, mégsem léphettek be. Vannak olyan tagállamok, akik ragaszkodnak a két fokozatú, két fokozatú csatlakozáshoz, és ezzel a tengeri és a légi határokon megszüntették, megszüntetik a határellenőrzést, de a szárazföldi határon nem, ez elfogadhatatlan. És valóban ez olaj az euroszkeptikusok tüzére, és a nacionalista pártok malmára hajtja a vizet. Olaj a tűzre, vízemalomra. Egy szóval mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy hamarosan beléphessenek, és remélem, hogy Horvátországra nem ez a sors jut. Picola úr, köszönöm szépen. Röviden gratulálni szeretnék önnek előadóként. Kitűnő jelentéstervezetet készített. Az Európai Unióban a szabad mozgás az egyik legfontosabb alapérték, és ezt a határok megerősítésének oltárán áldozzák éppen fel. Ezzel pedig a más szakpolitikák hiányosságait próbálják kifoltozni, kipotolni mondjuk a közös bevándorlási politika vagy menedékpolitika kérdését, már pedig nem lehet egyik szakpolitikával a másikat kifoltozni, kijavítani, a menekült politika hiányosságait abban a szakpolitikában kell megoldani. A Schengeni információs rendszert a bulgári és Románia már használja, az európai alapokat felhasználta a Schengeni csatlakozás érdekében, és tényleg hetek vagy hónapok kérdésem, hogy még a további kritériumokat is teljesítik-e. Végezetül pedig nem elfogadható részleges csatlakozás. Csak a teljes körű csatlakozásból húzhatnak hasznot a Schengeni térség lakói, és ilyen módon az Európai Unió is így erősödhet meg. Köszönöm. Makovej asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, románul fogok felszólalni, anyanyelvemen. Bulgária és Románia értékelési eljárását lezárták, és az Európai Unió tanács, a, a tanács 2018-ban megerősítette ezt, és a parlament 2017-ben és 2018-ban megerősítette, hogy Románia és Bulgária technikailag készen áll arra, hogy belépjen a Schengeni zónába. 2018. júniusában az Európai Unió közlenyében megjelent az a határozat, amely a Schengeni vívmányok alkalmazásának utolsó akadályát is felszámoljam, és ez 2018. augusztusától lép hatályba ez a határozat. Én magam a Schengeni vívmányok Bulgáriába és Romániára való alkalmazásának jelentéstövője voltam, de ugyanakkor egy észrevételt szeretnék tenni mindezen pozitív hír fényében. Románia és Bulgária Schengeni zónába való belépése és a más mechanizmusok közötti kapcsolatot nem lehet fenntartani. Bulgária és Románia Schengeni térségbe való belépése az együttműködési és verifikációs mechanizmustól független, illetve, illetve ezt a mechanizmust mindenképpen teljesíteni kell, ez az előfeltétel. Azért mondom ezt, mert Romániában kvázi napi szinten harcolnak a korrupció ellen. És a korrupció elleni harc kvázi pervers kihatása, hogy például a korrupciós fő uh, ügyészt leváltották. Azért, mert egy interjút adott a Euronews-ban és a BBC-ben. Egy szóval, ez egy egyetemileg politikai döntés volt, amelynek ő áldozatul esett. Mindezt csak azért akarom mondani, hogy világosan lássuk a helyzetet. Ebben a helyzetben az együttműködés és verifikációs mechanizmusra szükség van. Köszönöm. Köszönöm, Zmenov asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni az ön munkáját ebben a jelentésben. Ahogyan Coelho úr mondta, 2018 óta Bulgária és Románia teljesítik az Schengeni térségbe való belépés feltételeit. Országainkat igazságtalanság éri most már évek óta. Éppen ezért üdvözlök minden kísérletet, amely e e, kettős mércét akarja megszüntetni, és e, az európai jogot teljesen kiterjeszteni országainkra is. Az Európai Unió mindig szigorú amellett volt, hogy mindenkinek, ez, e, minden országnak egyforma módon kell teljesíteni a feltételeket, de hát ezt a mi országaink megteszik. A Schengeni térségbe való belépés nem történt meg, és ennek kizárólag politikai okai vannak. A migrációs kontextusban ki kell emelni, hogy Bulgária jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a migrációs áramlatokat ellenőrizzük. Bulgária nagy beruházásokat eszközölt a külső határom, a határőrizet, illetve a tengeri a parti őrség és a Frontex támogatását is élveztük. Bulgária és Románia tehát nagy ráfordításokat alkalmazott a határok védelmére, de hogyha belső határokat nem kellene védeni, nem kellene ellenőrzés gyakorolni, ezeket az erőket és a külső határokra csoportosíthatnánk át. A ellenőrzési és verifikációs kötelezettségeknek az állampolgáraink eleget kell, hogy tegyenek, és ez igazságtalan elbár, elbánás velük szemben. Egy 2016-os jelentés a határ ellenőrzés Schengeni térségben való újra belő bevezetésének költségeit 20 milliárd euróra tette ezen felül pedig a maga az operatív műveletek költsége plusz 4-5 milliárdot tenne ki. Egyszerűen szóval, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy e kettőséget felszámoljuk és beléphessenek. Köszönöm szépen, elnök úr! Gratulálni szeretnék a jelentéséhez. Köszönöm a LIBE kollégáknak is az együttműködést akik mindig támogatták Románia és Bulgária és engedélytérségbe való belépését. Nagyon fontos, hogy a tanács fele megfogalmazunk egy világos üzenetet, és véget vessünk az igazságtalanságnak. Joggal mondta, hogy a két ország minden technikai kritériumot 7 éve folyamatosan teljesít. A román és a bolgár állampolgárok közpénzét arra fordítottuk többek között, hogy a külső határokat megvédjük, és a, ennek ellenére a belis igazságügyi tanács visszaél a hatalmával, és nem ö, engedi a belépést. Makovai asszony korrupcióról beszélt, hát el kell mondanom, hogy a hatalommal való visszaélés Bul- Romániában büntető tényállás. Így módon a tanács kimeríti a büntető tényállást. Egyszerűen tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy az Európai Parlament markánsan hallassa a hangját. Kérem kollégák, ne nyújtsanak be módosított a jelentéshez, ne fogadjuk el a Schengeni vívmányok kétfokozatú bevezetését, ne fogadjuk el a technikai módosításokat nem európai megközelítés volna -e két mércével való mérés. A Nemzeti Korrupció Ellenes Főügyész eh, visszavonál eh, lemondásáról nem akarok semmit sem mondani, de hát ha már felvetette kollégám, jelezni szeretném, hogy ennek az okait 35 oldalban foglalták össze a román igazságügy öm, dokumentumait az igazságügyi rendszerben dolgozó emberek öm, módosították, hamisították, hogyha ezt a szót használhatom, és ez egyszerűen öm, a jogállamiság lábbal tiprása. Azért, mond, azért mondtak fel a fő ügyésznek, mert olyan szabálytalanságok történtek, amelyeket nem fogadnának el sehol sem. Köszönöm, kedves kollégák, hogy támogatják a jelentésem fő csapás irányát, Ahogyan Coelho úr már mondtam, Schengen a megoldás része, nem a probléma része. Ezzel teljesen egyetértek. Egyetértek, hogy támogatják erőfeszítésemet, hogy egy erős üzenetet fogalmazunk meg az Európai Parlament részéről. Az is igaz, hogy az Európai Parlament a CVM-et a Schengeni belépéshez soha nem kapcsolta, elvileg, de a valóság más. az Európai Parlament egy plenárisán egy miniszterelnök nem olyan részen olyasmit mondott, amire azt mondhatom, hogy nem igaz. Azt mondtam, deal is a deal, a megállapodás megállapodás, és Bulgáriának, Romániának a CVM-et kell teljesíteni, hogy a Schengeni zónába beléphessenek, hát ez elfogadhatatlan. Hogyha azt akarjuk, hogy az Európai Unió hiteles legyen, akkor a saját szabályait és döntéseit az Európai Unió vezetőinek a tanácsban be kell tartaniuk. Főleg, hogyha a bizottság és a parlament már eleve támogatja ezt az ügyet. Köszönöm szépen. Makovei asszony, tessék. Köszönöm szépen. Teljes egészében támogatom ezt a jelentést, és azt szeretném, hogy belépjenek a Schengeni zónába, ezt évek óta mondom. De nem szabad, hogy ezt a CVM-hez kapcsoljuk. Bulgáriában és Romániában is problémát okoz a korrupció, ezzel is törődni kell, de teljes egészében támogatom, hogy belépjen a két ország a tagállamba. Azt hiszem, ugye benne is köztünk Vita Makovai asszony. A Schengeni kérséget nem szabad a CVM-hez kötni, de jelzem, hogy egy, -két, egy miniszterelnök a azt mondta, hogy ezeket összekapcsolódna. Koala úr, csak egy gyors észrevétel. Nekem nem jelent problémát, hogyha a korrupciós felmérést a Schengeni kritériumokhoz kötjük, ha minden tagállamnál így járunk el. De azt nem lehet, hogy csak egy-két tagállamra kényszerítjük ezeket a kritériumokat, a többiről meg megfeledkezünk. Hát igen, ez egy, ez egy fair, tisztességes megközelítés. Az árnyék jelentéstevők szeptemberben minél hamarabb Asztalhoz ülnek. A módosítók benyújtásának határideje július 20-a. Köszönöm szépen. A guests a hatodik napirendi pontra térünk át, itt vannak a vendégeink, úgyhogy kérném, hogy fáradjanak ide mellém.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 Colleagues, I think we can start. Kedves kollégák, azt hiszem elkezdhetjük. Látom, hogy nagy az érdeklődés a két miniszter iránt, akik az osztrák elnökségről fognak beszélni. Szeretném melegen üdvözölni körünkben Herbert Kikl urat, aki hamarosan érkezik, már az épületben van ő az Ausztria belügyminiszter, illetve József Moser urat, aki az alkotmányos ügyekért, reformért, deregulációért és igazságügyekért felelős miniszter Ausztriában. Nagyon örülök, hogy itt vannak velünk eh, Brüsszelben a mai napon, és eh, bemutatják nekünk az osztrák elnökség prioritásait az igazságügy és belügy területén tevékenykednek ők, erről fognak beszélni. Ez az elnökség az Európai Unió létfontosságú pillanatában következik be, mert a parlament és a bizottság mandátumának utolsó évében vagyunk. Azt hiszem, nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez az utolsó remény arra, hogy döntéseket hozzunk. A Libe nagy felelősséget érez az iránt, hogy a legégetőbb kérdések ne csak a kívánságok szintjén maradjanak. Ezért magasabbak az elvárások a ház részéről, mint valaha, és az, elnökség, az osztrák elnökség most lehetőséget kap arra, hogy a szakbizottság elmúlt négy évének kemény munkájára építsen. Úgy tudom, hogy a motto a Európa, ami megvéd, és ez közvetlenül kapcsolódik ennek a szakbizottságnak a tevékenységéhez. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy a kulcs szó itt az, hogy Európa, ami megvéd, és nem egyetlen tagállam önmagában. Ez egy nagyon modern gondolat napjainkban. Nagyon remélem, hogy ezt az irányvonalat követi majd az elnökség is. Ahogy azt a miniszter urak jól tudják, az elmúlt hónapban jelentős előrelépést láttunk a biztonsághoz, migráció kezelése és az interoperabilitáshoz kapcsolódó témákban, illetve az információs rendszerek területén. Az egység és a határozott döntéshozatal soha nem voltak ennyire szükségesek, különösen a menedékkel kapcsolatos csomagban de még nem láttunk konkrét eredményeket. Sajnálatos, hogy két héttel ezelőtt eljutottunk odáig, hogy az Unió országainak vezetői személyesen kellett, hogy átírják azt, amin hónapokig dolgozott keményen, mint a tanács, mint pedig ez a szakbizottság. Szeretném felidézni, hogy a képviselők többsége azt szeretné, hogyha ezek a csomagok összekapcsolódnának egymással. Ezért szeretném meghallgatni az önök álláspontját arról, hogy miben állapodtak meg a legutóbbi Európai Tanács ülésen, és hogy melyek lesznek a következő lépések. Hol látják szükségét annak, hogy megőrizzük azt, amit eddig elértünk, és hol lesz szükség a csomag központú megközelítésre és bízom abban, hogy az osztrák kollégák megértik, hogy milyen mértékű kihívással nézünk szembe. A gyakorlati megvalósításról elmondanám, hogy először a minisztereknek fogok szót adni, egyenként 10 percben szólhatnak hozzá, utána pedig meg fogom nyitni a vitát, és számos kolléga már jelezte is, hogy szeretne hozzászólni. Először a koordinátorok kapnak szót, utána pedig a többi képviselő. Azt javaslom, hogy azok a képviselők, akik hozzászólnak, igyekezzenek két percre korlátozni a hozzászólásukat. Tehát kikül miniszter úr a szó. Danke, sehr geehrter Herr Köszönöm szépen, elnök úr, az Európai Parlament tisztelt tagjai, képviselő asszonyok és urak! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a belső biztonság területén beszámolhatok önöknek arról, hogy az osztrák köztársaságnak mik az elképzelései, és ezt utána meg is vithatjuk, vitathatom majd önökkel. Nagyon fontos partner számomra is az Európai Parlament, már a múltban is az Európai Parlament több tagjával kapcsolatot kerestem és tartottam a tartalmi kérdésekkel kapcsolatban is sok támogatást kaptam képviselőktől. Talán tudják, hogy Ausztria már harmadszor tölti be a soros elnökség tisztet. Van, aki azt mondja, hogy nagyon tapasztalt soros elnök Ausztria, de hát az, azt mondta, ugye, hogy ugyanabban a folyóban nem lehet kétszer belépni. Mindig a keretfeltételektől függ sok minden, hogy hogyan tudjuk ugyan, ugyanazt a feladatot ellátni. Nem könnyű a feladata az EU soros elnökségének. Hadd vázoljam fel röviden, hogy miről is van szó. Egyrészt nagy a bizalomvesztés. Sok polgár, sok európai a migrációs válság miatt, de részben az euró válság miatt is kevesebb bizalmat helyez az EU intézményekbe. mint ugye elég, ha azt mondom, hogy Brexit, vagy a nagyon nehéz költségvetési tárgyalások, valamennyien nagy felelősséggel tartozunk, és ezzel tisztában is vagyunk. És pontosan ezért van szükség arra, hogy a tanács, az Európai Parlament és a bizottság a jövő meghatározó kérdéseivel kapcsolatban egy irányba húzzon. Egy alapvető nagy kihívással kezdeném. 2015-ös migrációs válság kapcsán egész Európában a polgárokban olyan benyomás keletkezett, hogy a politikai elit kieresztette a kezéből az ellenőrzés lehetőségét, és ugyanez igaz az európai intézményekre is a cselekvő képességet veszítette el az elit és a döntésképességet. És pont amikor extrém veszélyekkel néztünk szemben, terrorizmus, új veszélyek a szervezet bűnözés kapcsán, akkor következett be ez a kontrollvesztés. Vissza kell nyernünk, és erősítenünk kell az emberek bizalmát. És éppen ezért van szükség megítélésünk szerint arra, hogy azokra a témákra koncentráljunk, amelyekkel kapcsolatban az emberek jogosan megoldásokat válnak tőlünk. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy azokra a dolgokra fókuszáljunk, amelyektől a legjobban tartanak, ami legtöbb gondot okozza az embereknek. A mottója az osztrák elnökségnek az, hogy Európa, mely megvéd, hiszen a biztonság az emberek alapvető igénye, szükséglete. Hat súlypontot határoztunk meg. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Örülök az Európai Tanács június 2018. június 29-én elfogadott következtetéseinek, mert ezzel a mi súlyponti témáinkat valósítja meg az Európai Tanács. Ausztria elég régóta együtt több más EU-s tagállammal a Future European Protection System kapcsán beszélt ezekről a kérdésekről. Az Európai Tanács végrehajtotta a menekült és migrációs kérdés során, vagy elindította a paradigmaváltást. Mit is jelent ez? Ugye korábban az elosztás, a kvótákra koncentrált az Európai Tanács, most ehelyett a hatékony, a külső határok hatékony védelme és az embercsempészek üzleti modelljeinek a lerombolása, valamint a harmadik országokkal folytatott együttműködés került a figyelem középpontjába szempontjába. És ilyen feltételek mellett remélhetőleg könnyebb lesz eh, majd a menekült ügy és a migráció kapcsán eh, is eh, előrelépni. Az Európai Tanácsban útjára indított paradigmaváltás jól látszik, jól tetten érhető az inő regionális disembarkation platform, vagy hát ilyen befogadó központok kapcsán. Itt gyorsan kell erősíteni, meg kell erősíteni az a Frontexet, az Európai Határ és Parti Őrséget. A Frontex nagyobb szerepet kell, hogy kapjon az EU külcs határainak a hatékony védelmében, az irreguláris migránsok feltartóztatásában. Szerintünk ki kell terjeszteni a Frontex feladatkörét, mandátumát, és több forrással kell felruházni. A, amíg nem lehet ellenőrizni a migrációs áramlatokat, addig veszély fenyegeti a Schengeni térséget is, és addig továbbra is kell, hogy beszéljünk a belső határokon újból végzett ellenőrzések lehetőségéről. A Schengeni rendszerhez régi formájában való visszatérés, és remélhetőleg hamarosan lehetségesé válik. Eddig is egy krízisálló menekültügyi rendszert kell létrehozni. Az Európai Tanács által elindított paradigmaváltás ezen a területen is kell, hogy tükröződjön. A Dublini rendelet is része kell, hogy legyen az egész menekültügyi csomagnak. Az esetleges megoldáshoz arra van szükség, hogy a külső határok védelme kapcsán, valamint a külső aspektusok kapcsán előbbre lépjünk, a szolidaritás és a felelősség kulcsszavak maradjanak. Az osztrák elnökség végén előre lépésről szeretnénk majd tudni beszámolni, és a különböző jogszabályok kapcsán nagyon fontosnak tartjuk az együttműködést a partnerekkel. Ki akarjuk húzni a talajt a szélsőségeség és a terrorizmus alól. Ide tartozik az európai értékek erősítése, védelme, a szabadságjogok védelme, több intézkedésre van szükség az antiszemitizmus elleni küzdelem kapcsán meg kell védeni a zsidó közösségeket és intézményeiket. És ehelyett az értékek, jogállamiság és biztonság 2018. november 6-án és 7-én megrendelésre kerülő konferenciát szeretném megemlíteni, amelyre az Európai Parlament képviselőit is meg fogjuk hívni. A szervezett bűnözés elleni küzdelem, az erősebb rendőri együttműködés, a, a meglévő jogi eszközök erősítése szintén fontos feladatok. Az EU szakpolitikai ciklus szeretnénk határozottan végrehajtani a 2018 és 2021 közötti ciklus van A szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemnek különösen nagy a jelentősége. Előfeltételnek tartom a e, biztonságosan működő unióhoz e, azt, e, hogy a bevándorlás, a bűnöldözés területén dolgozó munkatársak időben megkapják a szükséges információkat. Az bázisok interoperabilitása kérdésének a megoldása is nagyon időszerű a még információban meglévő hiányosságokat meg kell szüntetni, és hát mondtam, javítani kell az adatbázisok közötti interoperabilitást. Az természetesen mindezt az adatvédelmi garanciák betartása mellett. Fontos a szoros együttműködés az Európai Parlamenttel, és reméljük, hogy az év végéig megszületik a politikai megegyezés. Céljaink eléréséhez szoros együttműködésre van szükség a szomszédos országokkal, a származás, illetve a tranzit országokkal egyaránt, és a nyugat-balkáni országokkal folytatott együttműködést is szeretnénk erősíteni. Itt az EU eh, standardok betartását tartjuk fontosnak az észak-afrikai országokkal folytatott együttműködést is új szintre kell emelni. Biztonság, migráció, partnerség, reziliencia erősítése, ezek is témái lesznek a 2018. szeptember 12-én, 13-án Bécsben megrendezendő konferencián. A visszatérítési politika és az együttműködés része. A vízum és visszavételi politika, az új vízum kódex is egy fontos motiváló tényező lehet. Hölgyeim és Uraim, látják, hogy intenzív munkával, teliférvével előttünk a váltókat át kell állítani egy új európai jövő felé. De ugye, ahogyan nagyon szépen mondani szoktunk, hogy ahol van akaratot vezető út is, reméljük, hogy a többi érintetnél is meg lesz, megvan ez az akarat, és így rálelünk a megfelelő útra is. Köszönöm szépen, Mózer miniszter úr! Parancsoljon. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt Libebi szakbizottsági tagok, sok minden már elhangzott arról, hogy Ausztria a második fél évben milyen komoly feladatokat akar ellátni. Az elnök is beszélt erről. Teljesen világos, hogy az Ausztriára vonatkozó elvárás azért olyan magas, mert jövő évben a parlamenti választásokat is megtartják, és biztos vagyok benne, hogy ha a bizottság, a tanács és a parlament együttműködik, akkor sikerül majd az évek óta zajló munkát eh, a ciklus végéig lezárni. Engedjék azonban meg, hogy mielőtt az egyes dossziékról beszéljek, beszélnék, néhány alapvető észrevételt tegyek. Európa, ahogyan kollégám is említette, nagy kihívások előtt áll, és alapvető változásra is szükség van. Csodálatos a békét biztosító projekt Európa, és ahhoz, hogy ez tovább működhessen, ehhez meg kell erősíteni, és a gazdasági eh, közösséget is meg kell erősíteni. Minnyáján adósai vagyunk az állampolgároknak azzal, hogy a legfontosabb problémákra gyors és a jövőbe mutató problémákat adjunk, és biztosíthatom önöket, hogy az osztrák elnökség nagy elkötelezettséggel fog dolgozni a javaslatok megkeresésén. Meg vagyok róla győződve, hogy az osztrák soros elnökség Európai Unió melletti elkötelezettségével, az Európa barát erőkkel közösen hozzájárulhat az előrelépéshez. Ugyanakkor fontos azt is kihangsúlyoznom, hogy az EU nem egy öncél, csak ott szabad EU szinten fellépni, ahol a célokat unió szinten jobban el lehet érni, mint a nemzetállamok szintjén. A szubszidiaritás elve ez, és én is meg vagyok róla győződve, hogy az Európai Unió feladata az, hogy a forrásait eh, a feladatok redukált számára koncentrálja. Többek között a biztonsági architektúra javítására, illetve a jobb rendészeti és igazságügyi együttműködésére, a belső piac megerősítésére, illetve az EU szomszéd államaiban a stabilitás megerősítésére a szubszidiaritás itt azt jelenti, hogy keves, a kevesebb hatékonyabb. De ez nem azt jelenti, hogy csökkentjük Európát, nem. Sokkal éppen, sokkal inkább azt jelenti, hogy az Európai Unió állampolgárok körében való elfogadottságát megér, megerősítjük, és ezzel megerősítjük az európai gondolatot. Ez az osztrák soros elnökség fő gondolata három fő célt követünk az igazságügy területén. Egyrészt az európai biztonság megerősítése, Európa, amely megvéd. Ez ugye a szlogenünk. Itt valóban nem az egyes tagállamok, hanem közösen Európa védheti meg az állampolgárokat, ezért nagyon fontos, hogy az állampolgárok számára biztonságot megjavítsuk a jogállami normák megerősítésével. Ezt a terrorizmus elleni hatékony harc és a szervezett bűnözés elleni hatékony harc elérhetjük el, illetve egy jobb határokon átnyúló igazságügyi együttműködéssel mind a polgári, mind a büntető ügyekben. Ehhez nagyon fontos, hogy pont a büntető ügyek területén a zajló dossziékat lezárjuk, a, azon dossziékat, amelyekben vita zajlik. A bolgár elnökség során például a pénzmosás elleni büntető jogi fellépés tekintetében, illetve a bírósági határozatok kölcsönös elérésé, elismerésében, illetve a bűncselekmények eh, hasznaként keletkezett eh, vagyon lefoglalása tekintetében megállapodás jött létre. Fontos, hogy megállapodást találjunk eh, ezekben a kérdésekben, illetve végleges döntést hozhassunk. A tanács jó munkát végzett e dossziék tekintetében, és kérem az önök kompromisszum képességét, erre szükség van ahhoz, hogy előbbre vigyük ezen ügyeket. Tudom, hogy vannak értelmezési különbségek a tanács és a parlament között, de úgy gondolom, hogy ezek nem olyan súlyosak, meghaladhatók, mi több. Közös célunk kell, hogy legyen, hogy a rendészeti és igazságügyi hatóságoknak biztosítsuk, hogy a terheltek Priusához hozzáférjenek, illetve információkhoz hozzáférjenek, és az is fontos, hogy a bűncselekmények hatékony felderítését és nyomon követését megteremtsük. Ezért a kompromisszum útjában nem szabad akadályokat görgetni, a triológus tárgyalásokat el kell, be kell fejezni, remélhetőleg így októberben a belis igazságügyi Tamás elfogadhatja ezt a dossziét. A, a nem készpénz típusú fizetőeszközökkel való csalásról szóló dosszié vitáját előbbre akarjuk vitni, hiszen itt megállapodás jött létre a tanácsban. Ez a jogi aktus az új technikai kihívásoknak is megfelel, a virtuális fizetőeszközök és a mobil kifizetés jelenségére választod, arra a jelenségre, hogy a szervezetbűnözők és a terroristák próbálják kihasználni a fizetőeszközöket. Olyan csalásra is kiterjed ez, amely a hamis fizetési adatokkal történik, vagy pedig másfajta hamis fizetési megbízatásokkal hajtják végre a fizetést. A trialógusban próbáljuk előbbre vinni ezt az ügyet is. A hatékony európai bűnte, bűnüldözés megteremtése érdekében arra is fontos, arra is szükség van, hogy az úgynevezett elektronikus bizonyítékról szóló dossziét ügyét előbbre vigyük. Július 13-án itt a belis igazságügyi miniszterek tanácsülésén az ellentmondó érdekek problémáját próbáljuk megoldani, az ilyen az üzemeltető által megjelenő ellentétes érdekek akkor merülnek fel, ha az üzemeltető az EU-n kívül van bejegyezve, de az EU-ban zajlik a tevékenysége, és ezért az igazságügyi hatóságok megkeresése nem hatékonyan működik. Októberben e területen is egy irányadó vitát szeretnénk folytatni, és decemberben pedig már egy általános megközelítést akarunk elfogadni. Második fő célunkként Ausztria az európai gazdasági helyszín megerősítését eh, tűzte zászlajára, hogy eh, összekapcsol digitális piac megteremtésével. Ez egy európai prioritás, amely jobb hozzáférést biztosít a fogyasztóknak a digitális áruk és szolgáltatásokhoz Európában. Azt akarjuk elérni, hogy a szerződéses jogot és a szerzői szomszédos jogok rendszerét is modernizáljuk. Végezetül pedig az osztrák elnökség a szomszédság stabilitásának megerősítésére is tör. Erről is szólt miniszter kollégám. Elsősorban a nyugati Balkán országaiban öm, akarunk, akarjuk előbbre vinni a ügyet, és Albániában például egy EU, egy európai bel- és igazságügyi tanácsot tartunk. Ezzel is jelzést adva, és foglalkozunk majd a különböző jogrendek különbözőségeivel is. Végezetül pedig egy szempontot engedjenek meg, hogy kiemeljek. Az általam már említett igazságügyi együttműködés csak akkor lehet javítani, hogyha a jogállami normákban mindenki kölcsönösen megbízik, ehhez pedig megfelelő keretfeltételekre van szükség. Az együttműködés eszközeit csak akkor tudjuk a legjobban alkalmazni, hogyha jogrendjeinket abszolút a jogállamiság elveihez orientáljuk, betartjuk ezeket az elveket. Például az európai letartóztatási öm, parancs úgy működik, hogy öm, egy más, egy kiállító állam kiállad, kiállít egy letartóztatási parancsot, és a másik állam csak ezt végrehajtja, de ezt csak akkor teheti meg, hogyha bízik a másik tagállam jogrendjének kikezdhetetlenségében. A belis igazságügyi tanács július 13-án például ezt a kérdést is napirendjére tűzi. További dossziékról is tárgyalunk, és itt nem a legkisebb közös nevezőt keressük, hanem olyan jövőbe mutató megoldásokat, amelyek a trió elnökség keretén belül valósíthatók meg, Észtország és Bulgária és Ausztria ugye a trió tagjai az Európai Parlamenthez is fordulok. Mi nagyon magasra tettük magunk elé a lécet, becsvágyó céljaink vannak, ezért kérjük, hogy önök is támogassanak bennünket, tanúskodjanak arról, hogy képesek kompromisszot kötni, hiszen nem volna elfogadható az európai polgárok számára, hogyha a fontos dossziékban nem érnék el előrehaladást. Kérem tehát, hogy közösen velünk és a bizottsággal keressék a megoldásokat azért, hogy Európát közelebb vigyük az állampolgárokhoz. Köszönöm szépen. Thank you very much, ministers. Köszönjük szépen a miniszter uraknak a prezentációt. Már így is nagyon sokan jelentkeztek eh, hozzászólásra az Európai Parlament képviselői közül, és ahogy eh, bejelentettem, a koordinátorokkal fogom kezdeni az egyes frakciók eh, nevében, vagy a koordinátorokat helyettesítő eh, képviselők is eh, hozzászólhatnak ebben az első körben. Becker úr következik elsőként a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a miniszter uraknak, hogy bemutatták az osztrák soros elnökség programját. Két-két kérdést kell, szeretnék önöknek feltenni a vezetném be a mondandómat. Ugye Kikl miniszter úr beszélt a paradigmaváltásról, ezt én határozottan támogatom. Egész Európában mindenütt elfogadják ezt a hozzáállást az emberek. És ebből azt szeretném még levezetni, hogy az elveszett bizalom a politikában nem csak az EU intézményekre terjed ki, hanem a tagállamok kormányainak is nagyon sok mindenben érintettek a kormányok, és a megfelelő bizalom elmaradását annak is betudhatjuk, hogy nem volt meg a pozitív hozzáállás a kormányok részéről. Nagyon sok még a nyitott kérdés sokak számára közép, hosszú távon hol lehet majd a menedékkérelmeket benyújtani. Itt természetesen indokolt azt a kérdést is feltenni, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy a tagállamok ebben egyetértsenek. A második kérdésem, ugye a parlamentben sokat vitatkozunk a humanitárius vízumról, akik veszélyes utakon embercsempészekkel akarnak a földtengeren érkezni, ezeket az embereket lehetne megvédeni ezekkel a humanitárius vízumokkal. Mi az önök véleménye erről? Mózer miniszter úr a szubszidiaritás eh, elvét eh, említette, ezt eh, köszönöm, nagyon nagy szükségünk van erre, és ehhez kapcsolatban azt kérdezném, hogy az e-privacy ugye ez elektromos, elektronikus magánélet védelmi jogszabályok, valamint az adott védelmi rendelet, ezért nagyon sok félelmet is keltettek, sokan úgy érzik, hogy túl nehéz lesz megfelelni ezeknek az új jogszabályoknak. Holnap a pénzmosás elleni jelentés kapcsán milyen eredményekre számíthatunk. Köszönöm előre is a válaszukat. Köszönöm. Weidenholzer úré a szó az SZND képviseletében. Köszönöm. Tisztelt miniszter urak! Itt nem az osztrák belső belpolitikát akarjuk értékelni a mostani vita kapcsán, hanem arról beszélünk, hogy Ausztria, mint soros elnök, hogyan bonyolítja majd le a jogalkotási folyamatokat, hogyan viszi tovább az EU-ban Ausztria jogalkotást. Hiszen mindig van egy előtte és utána, mindig kontinuitásról beszélünk a jogalkotás kapcsán is. Mit gondolnak erről a miniszter urak? nem szaladunk előre, hogy egy elnökség jó vagy jól teljesít ezzel kapcsolatban. Kikl miniszter úr, az Európai Emberjogi Egyezményről, illetve az Alapjogi Kartáról mi a véleménye? különösen abban a kontextusban, hogyha a bíróságok ezeknek a joganyagoknak az alapján hoznak konkrét döntéseket, határozatokat, például a szabad tengereken történő mentéssel kapcsolatban. Itt a menekültügy kapcsán sokszor beszélünk egy egész csomagról, Ön több elemét ennek a csomagnak ismertette. Számunkra nagyon fontos, hogy megmaradjon a kontinuitás ezen folyamatok során. Ugye halljuk gyakran, hogy Európa nem működik megfelelően, és ezt eh, korrigálnunk kell, hiszen most már a tanácsnál eh, mióta van ott ez a eh, menekült, így csomag, egyik elnökség adja tovább a másiknak, mint egy forró krumplit. Most az osztrák soros elnökség reméljük, majd egy közös álláspontot képes lesz kialakítani. Mózer miniszter úrtól kérdezném még a következőt. Az eh, Európai Parlament és a Tanács igazságügyi programjával kapcsolatban én eh, vagyok eh, a jelentés tevő. Nagyon fontos, hogy Ausztria szemszögéből hogyan lehetne erősíteni határon átnyúló együttműködést és Becker kollega kívánságához csatlakoznék. Számunkra, valamennyiünk számunkra nagyon fontos lenne, hogy az e-privacy dossziét lezárják, és itt nagyon aktívan dolgozzon az osztrák elnökség, hiszen az adatvédelem az egész világon nagyon fontos, és már csak ez az egy eleme hiányzik ennek az egész mozaiknak. We move to Ms. Köszönjük szépen, Grisbeck asszonyra térünk át az ALDE nevében. Köszönöm szépen. Miniszter urak, többször is elmondták a hozzászólásukban, hogy Ausztria a védelemre építette fel az egész elnökségét, hiszen az a jelmondat is, hogy Európa, ami megvéd. És ez magában foglalja az értékek védelmét is. Angelika kollégámmal együtt, aki hozzá is fog szólni a gyermekek, és különösen a migráns gyermekek jogairól, eh, vagy ahogy eh, mondjuk a mozgásban lévő eh, gyermekek jogairól írtunk egy jelentést a gyermekjogi intergrupban. Az elnökségük alatt amelyet, ahogy már mondtam, a védelem vezérfonalra fűztek fel. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a migráns gyermekeket a családjukkal kell elhelyezni, és nem fogolytáborokban. Prioritásként kell mindig kezelni azt, hogy a gyermekek kiszolgáltatottak, és olyan döntéseket kell hozni, amely a gyermekek jogait tartja a legfontosabbnak, az egész eljárás során. Egy gyermek érkezését követően öt napon belül gondoskodni kell arról, hogy gyámot kapjanak, az összes hotspotban meg kell ezt oldani, illetve pszichológiai segítséget kell nyújtani azoknak, akik valamilyen bántalmazás áldozataival váltak, és meg kell oldani az oktatásukat is, egyelően kell kezelni őket, tehát azokat a gyermekeket, akik migrációs helyzetben vannak, és azokat, akik európaiak. Szerettem volna erre felhívni az osztrák elnökség figyelmét, és remélem, hogy együtt tudunk majd dolgozni, és így jutunk el együtt valóban ahhoz az Európához, ami megvéd. Thank you very much. Köszönjük szépen, Sargentini asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Először is a jogállamról szeretnék beszélni. Az általános ügyek tanácsa nemrég lefolytatta első egyeztetését Lengyelországgal. A bizottságnak arról a kezdeményezéséről, hogy a hetedik cikk szerinti eljárást megindítanak. Szeretnék többet tudni arról, hogy mikor lesz majd a következő egyeztetés, és hogy mit remélnek elérni a tanácsban ennek az egyeztetésnek a során. A jogállamról 2017. decemberében indították meg az eljárás Lengyelországgal kapcsolatban, tehát itt lenne az ideje annak, hogy lépjünk valamit. Úgy gondolnám, hogy a tanács mostanra már le kellett, hogy zárja maga vizsgálatát. Másodszor a menedék és a menekültügy migrációval kapcsolatban szeretnék kérdezni valamit. Két héttel ezelőtt hallottunk arról, hogy Dublinnal kapcsolatban konszenzus uralkodik a tagállamok körében. Meg szeretném kérdezni, hogy ez-e az előre vezető út, mert ha konszenzust kell találni a tagállamok között, akkor valószínűleg a parlamentet ki fogják szorítani a további vitákból, noha mi már évek óta készen vagyunk arra, hogy önökkel egyeztessünk. És néhány trilógusban is megállapodtunk már a bolgár elnökséggel, és utána egy héttel később megtudtuk, hogy a Koreper nem hajlandó ebbe beleegyezni. Az átelépítés, a befogadás és a szakképzése kérdésén hajlandóak-e segíteni ebben, és megvalósítani azt, amiben megállapodtunk a bolgár elnökséggel. Ami az áthelyezést illeti, megnéztem a számokat, és Ausztria Olaszországból 44 embert vett át az elmúlt két évben, Görögországból pedig egyet sem. El tudnák-e magyarázni, hogy a továbbiakban be fogják-e tartani a százalékos értékeket, mivel most önök tölti be az elnökség szerepét, és példát kell mutatniuk, meg kell mutatniuk a többieknek, hogy a szolidaritás az egyetlen előremutató út az európai migrációs és menekült válság megoldására, vagy hogy úgy mondjam, a politikai válság megoldására. Nagyon alacsony ez a szám, és nagyon sok politikus próbálkozott már ezt növelni. Ami pedig a regionális partraszállási állomásokat illeti, úgy gondolom, hogy Észak-Afrikában nagyon sok ország, illetve az összes ország kimondta már, hogy nem hajlandó partraszállási állomásként működni. Melyek az osztrák e, elnökség tervei ezzel kapcsolatban? Köszönöm. Köszönjük szépen, Árens asszony. Köszönöm szépen. Kérdésemet a belügyminiszter úrhoz, Kikel úrhoz intézem dicsérte az elmúlt tanácsülésen hozott döntéseket a bevándorlás kérdésében. Többek között arra tettek itt javaslatot a tagállamok képviselő, hogy harmadik államokat bátorítsanak, hogy eh, ott hozzanak létre az afrikai földrészen, tehát menedékkérőknek táborokat de ezek az országok egyáltalán nem jelentkeznek. Nem tömörülnek. Hogy akarják ezeket az országokat arra biztatni, buzdítani, hogy ilyen befogadó központokat, hogy nem mondjam tágo, táborokat hozzanak létre a saját területükön. Másrészt a csúcson arról is szó volt, hogy az ő tagállamok önkéntes alapon vegyé, vennének át menedékkérőket, táborokat létrehozva gondolja, úgy látják, hogy ezt az önkéntesség elvét sikere lehet juttatni? Lát-te arra esélyt, hogy ez megvalósulhat, ez az önkéntes megoldás? Harmadsorban. Németországgal Ugye Németországból követtük, hogy Horst Seehofer milyen javaslatot tett úgynevezett tranzit központok létrehozására, ezt még a koalíció is elfogadta Németországban. Ez még nem ütöttek ki a biztosítékot. Kérdezem, hogy önök hogy látják ezt? Olyan menekült megoldások, hogy először Ausztria, nem lesznek, mondta az önök miniszterelnöke. Tehát kérdezem, hogy hogy látják a tranzitközpontok kérdését, illetve mit mondanak arról, hogy Olaszország is hatósoló fellépést ígért. Aztán az menedkült csomag a trialógus eredményekre jutott a bolgár soros elnökség alatt, ezeket most egyszerre jegelik, hogyan kezelik majd ezeket a dossziékat. Aztán a Dublini rendelet. A tanács, illetve a tanács elnöksége mindent megtesz annak érdekében, hogy a parlament Dublini rendeletről, Dublini négy rendeletről szóló állásfoglalását figyelembe vegyék, vagy pedig a vitájukban a Dublin 4-ről egyáltalán nem ö, cserélnek eszmét, mondjuk a családegyesítés, a szociális összekapcsolási pontok, a menedékkérők igényének és szükségleteinek figyelembe véve, vétele, illetve az első belépés országának felelősségének elvének felmondása. Ezek szerepelnek a parlament javaslat csomagában hogyan kezeli a tanács ezt a csomagot. Thank you very much, Mr. Boni. Thank you very much for uh, the present. Köszönöm szépen a prezentációt, és uh, nagyon örülök az olyan témák kombinációjának, amelyek tartalmazzák a biztonságot is, ez nagyon fontos a polgároknak, másrésztről pedig a jogállam is nagyon lényeges. Két kérdésem lenne először is, hogyan terveznek a jogállam visszaállítása irányában munkálkodni egyes országokban az elnökségük alatt, én lengyel vagyok, Lengyelország jelenleg a hetedik cikk szerinti eljárás alatt van, de nem csak erről az eljárásról beszélek, hanem arról, hogy hogyan lehetne a jogállamot érthetőbbé tenni, és hogyan lehetne nyomást gyakorolni a kormányokra, megértetni velük, hogy ez mennyire fontos, miközben azt akarjuk, hogy a migránsok, akik most érkeznek Európába, tiszteletben tartsák ezt a jogállamot. Ami pedig a magánéletvédelmét illeti, ezt is fontosnak tartom, korábban beszéltünk már erről. A legutóbbi bolgár elnökség alatt nem volt egyetlen trilógus sem ebben a témában, tehát azt gondolom, hogy ez az utolsó lehetőség, ez az elnökség, most kell beszélnünk erről a kérdésről. És üdvözlöm a nyilatkozataikat, amelyekben kifejezik, hogy meg kell védenünk és létre kell hoznunk a bizalmas információk védelmének a rendszerét, de ezen kívül az innovációt is serkentenünk kell. Nagyon fontos ez, amikor az adatfeldolgozásról beszélünk. Tehát erről a két dologról szeretnék többet hallani. Köszönöm. Köszönjük szépen. Zilstra úr következik. Thank you, Mr. Chair. Und, uh, vielen Dank für Ihre... Köszönöm szépen és köszönöm a két miniszter bemutatását. Az új osztrák kormány már elérte, hogy a Európai Bizottság és Németország, Franciaország által propagált alternatív hiányjal szemben alternatívákat mutasson fel. A német kormány az önpusztítás határán van, ezen közben az új osztrák kormány pedig olyan döntéseket hozott, amelyek az Európa jövőjét szolgálják, és voltak éppen ezzel az FPU a kisebb koalíciós partner céljainak felelnek meg. De ezért bírálják a kancellárt. A mobiltelefonok geo adatainak hozzáférése a készpénz bizonyos összegének lefoglalása, mind olyan intézkedések, amelyek célra vezetők lehetnek. Belügyminiszter úr, három kérdésem van. Próbálják a hosszú éves javaslatokat megteremteni, hogy a személyvédelmi státust megszüntetik, hogyha ott nyaral a személye, honnan állítólag menekült üldöztetése miatt. Mit gondolnak az afrikai térségben létrehozandó táborok lehetőségére, az Vilimszki kollégám már 2014-ben előterjesztettem, és az osztrák soros elnökség hozzájárulhat-e majd ahhoz, hogy jelentősen változtassák meg az jelenlegi rendszert, amelyben egyelőre csak önkéntesen akarják áthelyezni a menedékkérőket. Niedermüller úr, köszönöm szépen a előadásokat. Kikel miniszter úr, azzal kezdtem, hogy migrációs válság van Európában. Nekem az a benyomásom, hogy nem migrációs krízis tanúi vagyunk, hiszen folyamatosan csökken a menedékkérők száma, de politikai krízis tanúi vagyunk, mert mindig újabb pártok merülnek fel, kerülnek el homlok, figyelm, homlok terébe Európában, akik visszaélnek a menekült kérdéssel, hogy politikai célokat elérjék. Paradigmaváltozásról beszélt Kikel miniszter úr, nagyon őszinte meg kell mondanom, hogy ha paradigmaváltás azt jelenti, hogy Európán kívül tranzitzónákat hozunk létre, akkor nagyon nehezen tudnak majd kompromisszumot találni erről a parlamentben. Nem további határlezárásokra van szükség, nem kerítésekre, falakra, nem elutasításra kell építeni a menekült politikát. Nagyon jelentősnek tartom, jelentőségtelének tartom, hogy az integráció szó nem hagyta el a száját. Nem gondolt arra, hogy az európai menedék politika fontos eleme kell, hogy legyen az integráció. Harmadsorban évek óta különböző, a parlament különböző állásfoglalás indítványai állnak az önök rendelkezésére, és nem történik semmi. Kérdezem, hogy akarnak megállapodásra jutni, hogyha mindig csak a határok és a kikötők lezárásáról beszélnek, hogyha az integrációról nem beszélnek, hogyha az európai menekültügyi ügynökségről egy szót sem szólnak. Ezek azok a lépések, amelyeket évek óta nem tesznek meg, és nem látom be, hogy ezen a területen hogy akarnak mindezek nélkül megoldani ezt a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm, Stehovski úr. Děkuji, pane předsedající, děkuji, pánové ministři, za vaši... Köszönöm, elnök úr, hogy szót kaphattam, és köszönöm a miniszter uraknak is a prezentációjukat. Most nem fogok olyan kérdésekre kitérni, amelyekről már eddig is szó volt. Egy dologra térnék ki, ami viszont még nem került elő. Ez pedig a menekültügyi eljárás, amennyiben az az Európai Unión kívül zajlik le. Szeretném megkérdezni, hogy történt-e előrelépés a tárgyalásokban az olyan országokkal, mint Albánia, vagy az észak-afrikai országok? Látnak-e bármilyen hajlandóságot az ő részükről, hogy valamilyen ideiglenes táborokat hozzanak létre, ahol ezt az eljárást le lehet folytatni? A második kérdésem pedig az, hogy ez az eljárás nem növelné az úgynevezett pull faktort, tehát hogy még többen próbálnának útra kelni, és kipróbálni a szerencséjüket ebben az eljárásban, tehát nem járna ezzel a hatással, hogyha ezt bevezetnénk. És mi lenne ennek a jogi kihatása? Mondjuk egy pozitív döntést hoznak, tehát ebben az esetben minden tagállamnak el kellene fogadni ezt a határozatot? Mit gondolnak? Most felolvasom a neveket, akik még a listán vannak. Ms. Spinelli, Ms. Mlinar, Mr. Koester, Ms. Gomez, uh, Ms. Björk, Mr. Pavel, Ms. Jaroka. Am I missing someone? Kihagytam valakit? And Winberg. Anybody else? Van-e még valaki, aki nincs, aki ne, nem hangzott el a neve? Akkor még magamat is felírom a lista végére. López Aguilar úr következik. Köszönöm, elnök úr nem pusztán formaság, hanem jó indulat kérdése is az, hogy a Libe szakbizottság a legtisztább jó kívánságokat fejezi ki, és sok sikert kíván az Európai Unió soros elnökségének. Tehát ez így van az osztrák elnökség kapcsán is. Ugyanakkor az is igaz, hogy ez az osztrák elnökség történetesen egy döntő fontosságú keresztútnál érkezett el. Az önök elnöksége lesz az utolsó teljes egészében eltelő elnökség, mielőtt a választások elkezdődnének 2019-ben. És az tény, hogy a Libe szakbizottság területén nagyon aggályos, nagyon rossz a teljesítmény. És az önök feladata lenne, hogy ezzel kezdjenek valamit, mert nagyon sok dossziét a tanács már nagyon régóta leblokkolt, mert nem hajlandóak megérteni, hogy miután a Lisszaboni szerződés érvénybe lépett, az Európai Parlament társjogalkotó, és nem csak a tanácsról van már szó, már nem csak ők ülnek a tárgyalóasztalnál, hanem mi az Európai Parlament is ott vagyunk. És nagy figyelemmel hallgattam mindent, amit mondtak, és úgy láttam, hogy hangsúlyozták a biztonságot, ismételgették, hogy biztonság, biztonság, és valóban a tanács ezt tartotta a legfontosabbnak. Az interoperabilitás, az, hogy megtudjuk, ki lépi át az Európai Unió határait, de mi az Európai Parlamentben egy alternatív elemzést és megközelítést támogatunk, amit mi holisztikusnak nevezünk. Mi fontosnak tartjuk a szolidaritást, mert ez a felhatalmazásunk. Mi fontosnak tartjuk a felelősség megosztását, és azt, hogy tiszteljük mindazoknak a méltóságát és alapvető emberi jogait, akik a migrációs kérdésben érintettek, különösen igaz ez a menedékérőkre. Ezen kívül fontosnak tartjuk azt is, hogy a függőben lévő dossziék, amelyek a tanács döntésére várnak, tovább léphessenek. Tehát szeretnénk felhívni az önök figyelmét arra, hogy milyen rendkívül fontos az, hogy önök lépjenek és újra elindítsák ezeket a megreket ügyeket. És egy olyan terület, aminek én vagyok az előadója, a vízumkódex már több mint két éve megakadt. És ennek véglegesé kellene válnia. Mi megtettünk minden tőlünk telhetőt, hogy kompromisszumot kössünk a tanácssal, de arra kérném önöket, hogy kössék meg velünk ezt a kompromisszumot, hogy ennek a doszénak legyen esélye lezárulni még a mandátum vége előtt. És az igazságügyminiszterhez szeretnék egy kérdést intézni. Ő kiemelte, hogy a kölcsönös bizalom és kölcsönös elismerés nagyon fontos ahhoz, hogy az európai igazságügyi együttműködésnek legyen esélye. Kölcsönös bizalom és kölcsönös elismerés, ez folyamatosan erodálódott az elmúlt években, és erre több példát is láttunk. Az európai elfogató parancs elbukott, nem sikerült elérni a kitűzött célt. És ez egy olyan téma, amely ben önöknek is el kellene köteleződniük amellett, hogy helyreállítsák ezt a kölcsönös bizalmat és a kölcsönös elismerést a nemzetközi együttműködés érdekében. A függőben lévő eljárások, amelyek a hetedik cikkhez kapcsolódnak, gondolok itt Magyarországra és Lengyelországra, ezeknek is megvolt az okuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Kollégák, most használni fogom ezt a nagyon erős szerszámot, hogy emlékeztessem önöket az időkeretekre, hogy azt az elején is elmondtam, tehát Spinelli asszony következik. Grazie, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem győz engem meg, Kikkel miniszter úr, amit mondott a paradigma változásról. Nem győz meg ez a javaslat. És a parlamentet még kevésbé fogja ez meggyőzni. Egy olyan paradigma, amely csak az elutasításon és amely a feladatok megosztásán és az integráció elutasításán alapul, és csak a határok ellenőrzésén és a szolidaritás újra definícióján alapszik, nem elfogadható. Három kulcskérdést szeretnék önhöz intézni a paradigmaváltás, úgymond paradigmaváltás kapcsán. Ezek olyan problémák, amelyek problematikusak és nem is megvalósíthatók. Egyrészt a harmadik államokban a platform vagy a táborok létrehozása milyen partneri viszonyt kézzelnek el, hiszen a legtöbb észak-afrikai ország azt mondta, hogy ezeket a platformokat nem fogadja, mert nem hozza létre. A hazaküldés rendszeresen működik, és az ENSZ menekültügyi főigazgatósága és a civil szervezetek bejelentették, hogy ha létre is jönnek a központok, hogy az emberi jogokat nem garantálják, ők nem dolgoznak itt. A másik kérdés a tranzit központok. Ezek kvázi ilyen fogvatartási központok, extraterritoriálisok lennének, és itt az emberek szabadság, az embereket szabadságuktól vonnák meg. Ezt nevezük nevén lágernak hívják. Aztán a Dublini rendszer reformja, illetve az Európai Parlament javaslatára is fityet hánynak. Márpedig a szolidaritás átalakítását akarják eladni nekünk paradigmaváltozásként, vexelként Kérdezem tehát, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy a parlament kétharmados többséggel elfogadott javaslatcsomagát figyelembe vegyék végre, és milyen konszenzust akarnak elérni, hiszen az egyhangú döntés azt jelenteni, hogy a parlament javaslatát eh, kukába dobnak. Ezt akarják? Fittyet akarnak hányni a parlament munkájára? Köszönöm, megállásunk. Köszönöm szépen Kékel és Mózer miniszter urak az előadásaikat. Ezekben mind a ketten jogosan kihangsúlyozták, hogy az Európai Parlamenttel reményeik szerint együtt fognak működni. Az világos, hogy az Európai Unió alapja az együttműködés, a kompromisszumkészség, ez ennek a nagy projektnek az alapja. Számíthatnak arra, hogy részünkről meg lesz a készség az együttműködésre, hogyha, és ezt is kihangsúlyozták, hogyha mindennek az alapja az európai értékek, az emberi jogok a legtágabb értékek, értelemben, az alapvető jogok, szabadságjogok. Az, hogy Európát, Európa, ami megvéd, liberális értékeken kell, hogy alapuljon. És számunkra központi jelentőségű kérdés az, hogy az növekültügyi csomag három jelentésével mik a terveik. Évek óta aktív tárgyalások zajlottak ezekkel kapcsolatban, sok volt a kompromisszum, de most itt állunk, és szembesülünk kell azzal a tényel, hogy a tanács blokkolja ezt a menekültügyi csomagot. Kikel miniszter úr, ön, mint a soros elnökség képviselője, hogy kezeli majd ezt a kérdést, ami az egész a lakosságainkat nagyon foglalkoztatja, és amit mindenképpen meg kell oldani. Mózer miniszter úr nagyon helyesen említette azt a területet, ahol én árnyék előadó vagyok, a diszkrimináció tilalmának elve a kettős állampolgárok esetében. Azt kérdezném, hogy ön ennek erről, önnek mi a véleménye? Köszönöm szépen, Köszter úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon őszinte leszek, nagyon aggódom amiatt, hogy az Európai Unió a következő fél évben az emberi jogokat, a szolidaritást túlért, túl nagy sérelem nélkül vajon túléljük -e ezt a fél évet. Az emberi jogi kartát, a, egyezmény, az emberi jogok egyezményét ki akarják üríteni, és az unió alapértékeit felhigítani. Azzal a gondolattal játszadoznak, hogy embereket deportáljanak Afrikába, Észak-Afrikába, ahol a táborokban kínzás, megerőszakolás veszély áll fenn. Ez az EU alap értékeinek a sárba lábbal tiprása hogyan beszélhetnek egyáltalán migrációs válságról? A politika válságáról kéne beszélnünk a menekültügy kapcsán és amikor a migrációról, vagy ahogyan a migrációról és a menekülésről beszélnek, olyan képzetet keltenek, mintha ez mindenképpen a terrorizmussal függene össze. Emberek szükségből a polgárháborúk, háborúk elől menekülnek a Európába, ők most automatikusan bűnözők és terroristák. Hát ezzel emberi mi voltuktól fosztják meg ezeket az embereket, hogy olyan térbe lökik ki őket, ahol már nem emberek, nem olyan emberek, akiknek eh, az emberi jogait biztosítani kell. És egy olyan klímát hoznak eh, létre, ahol eh, megtámadják a hozzánk érkező embereket. Tehát mi a stratégiájuk az, hogy a jobboldali terrorizmus ellen hogyan kívánnak majd fellépni itt Európában. És végül nem beszéltek egy szót se erről. Itt van ez a humanitárius katasztrófa a földközi tengeren. Már idén is 1400 gyereknő, férfi, kiskorú vesztette életét, 2010-től pedig sok-sok ezren. Mit akarnak tenni ezen humanitárius katasztrófa ellen? És végül az a benyomásom, hogy a tagállamok arra koncentrálnak, hogy kriminalizálják azokat, akik megmentik a földközi tengeren, azokat, akiket a megfulladás veszélye fenyeget. Fejezzék be az elnökség, az osztrák elnökség alatt ezeknek a, a mentő akciót végzőknek a kriminalizálását, legyenek biztonságos kitő, kikötők, ahova el lehet vinni a menekült menekülteket, és így meg lehet menteni őket. Köszönöm szépen. Szeretném bejelenteni, hogy Jurek úr is szót kért, és Bagazurtunda Ruiz asszony is, és most hivatalosan lezárom a listát, mert egy újabb és újabb képviselők érkeznek, és szót kérnek majd, nem, most már lezárom a listát. Most Gomes asszony. Köszönöm. Egyetértek a kollégám haggájaival. Valóban nem migrációs válság van, hanem politikai válság. Az európai kormányok nem csak az alapvető szolidaritásról feledkeznek meg, hanem a nemzetközi jog alapelveiről is, és ez a történelmünk legsötétebb lapjait idézi fel ezek a regionális platformok vagy táborok Európán kívül ezen gondolkozni, hogy, vagy menekülteket akar, és táborba akarják zárni Európán belül is, és az NGO-kat, akik mentik a e, menekülteket, kriminalizálják. Hát ez mennyire, hogy egyeztethető össze az emberiességgel? Kikon miniszter úr, a következőt kérdezem öntől. Európa, amely megvéd, hogy hogy lehet ez, hogyha nincsenek biztonságos utak a bevándorlók, a menekültek számára, és így továbbra is arra kényszerülnek, hogy az ember csempészeket vegyék igénybe, mert az önök tervei pont ezt fogják elérni. Mi az, hogy Európa, amely megvéd? Olyan esetben, hogyha a tagállamok kormányai nem tartják prioritásnak azt, azt, hogy az ÁFA reform joghészakait, kiskapuit végre becsukják. 50 milliárd vész el, és kerül az iszlám állam, az al más bűnöző szervezetek kezébe. Hogyha ezt a kiskaput becsukjuk, akkor meglennének az EU finanszírozásra és szükséges saját források, és nem kerülne ez a pénz a terroristák és a szervezet bűnözők zsebébe. Helyezzék nyomás írás alá a tanácsot, hogy egy európai pénzügyi hírszerzők központok FI-juk jöjjenek eh, létre, amely hatékonyan eh, tud küzdeni a pénzmosás ellen. Eh, Ausztriában létezik egy program, állampolgárságot adnak azoknak, akik beruháznak minimum két millió eurót. Hát hogyan tudják ezt összeegyeztetni, hogy ha valaki ennyit fizet, két milliót fizetett, akkor megkapja az állampolgárságot, és még a családuk családegyesítésre is lehetőséget adnak. Tudjuk, hogy Ausztria az egyik olyan ország, ahol ez egy gyakorlat. De kit akarnak megvédeni itt Európában a kleptokráciát, vagy valóban az embereket, a polgárokat? Itt Ukrajnából, Kremből, Balkánról érkeznek ezek a befektetők, vagy beruházók, akik Ausztriában ilyen biztonságos kikötőt találtak. Amikor a paradigmaváltásról beszél miniszter úr, azt hiszem nagyon fontos az is, hogy szolidaritást mutassunk a menekültekkel, emberhez méltóan fogadjuk be őket, szükség van a tengeren a mentésre, legális útvonalakra, hogy eljuthatnak Európába. Ez az igazi paradigmaváltás. És humánus rendszert eh, akarunk, egy emberséges rendszert, amelyben az EU globális felelősségét is eh, felvállalja, és eh, segít a harmadik országoknak, ahol különösen súlyosak a menekültekkel kapcsolatos problémák. Erről kell tárgyalni. De most a helyet itt vannak ezek a regionális központok, befogadó központok, ezeket nem támogatjuk, és nagyon sok a kérdésünk ezekkel kapcsolatban. Az osztrák elnökség áttelepítési programokat is figyelembe veszi a regionális befogadó központokkal kapcsolatban, hiszen enélkül, ha ez nem lesz így, az Európai Parlament ezt nem fogja tudni támogatni. Köszönöm szépen! Pavel úr. Köszönöm. Elnök úr, miniszter urak, két-három dolgot szeretnék felvetni, amelyeket sajnos sem önök, sem a kollégáim eddig eh, nem vettek figyelembe, vagy nem említettek meg. Miniszter úr, ön azzal kezdte a mondandóját, hogy a partnerség nagyon fontos, sokat beszélt a határvédelemről, az én az Románia, szomszédos országunk Bulgária. Itt velünk, nekünk hosszú külső határt kell megvédeni, és nem a legkellemesebb megvédendő határ. Ugye Ukrajna vagy Moldova felé, Fekete-tenger, Bulgáriának is meg kell védeni a külső határát. A Schengeni értékelési vizsgálatok során leszöggezték azt, hogy Bulgár és Románia minden követelménynek megfelel, és mégsem lettünk a Schengeni eh, térség eh, teljes jogú eh, tagjai. Októberben, novemberben osztrák elnökség alatt ez most talán végre sikerülhet. Mit kell még tenni annak érdekében, hogy amiket megillető jog, jogot elismerjék, és Schengenhez csatlakozhassunk? Még egy dolog. Egy éve világos célokat fogalmaztunk meg. Románia 12 ilyen célkitűzést kell, hogy teljesítsen, és hogyha ez így lesz, akkor legalábbis önök biztosíthatnak minket, hanem is mind a 28 tagállam, hogy ezt az úgynevezett ezt verifikálási mechanizmust végre megszüntetik. Tehát, hogyha októberig teljesítjük a követelményeket, akkor elvárhatjuk el, hogy a verifikálási mechanizmust megszüntetik. Még egy dolog, mondott nagyon érdekes dolgot, hogy újra kell definiálnunk a szolidaritást. Hát kitüntetett figyelme várom, hogy ez mi lesz. Köszönöm, Járók asszony. Thank you very much, Mr. Uh, Chair. I will try to be very quick, Honorable Mr. Moore. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon rövid leszek. Miniszter urak, nagyon köszönöm, hogy megosztották velünk a terveiket. Nagyon ambiciózusak voltak. Kurz úrtól múlt héten a plenárison hallhattuk, hogy valóban sorsfordító tárgyalások állnak önök előtt, tehát köszönöm, hogy ezt megosztották velünk. A terrorizmus és a korrupció olyan problémák, amelyekre nagyon oda kell majd figyelniük. A Balkánokért felelős alelnökként szeretném felhívni az önök figyelmét arra, hogy amikor a tíz pont közül, amiről a Libe ma beszél, a radikalizációs hálózatról beszélünk. Ez egy nagyon jó tudatosságnövelő kampány, és maga a hálózat is nagyon érdekes. Tehát ez egy fontos téma, de ezzel nem fognak messzire jutni, ameddig figyelembe nem veszik azt, hogy hogyan működik a radikalizáció a szegények körében. 100 millió európai polgár él szegénységben, és az előző több éves pénzügyi keretben az Európai Roma Stratégia foglalkozott ezekkel az emberekkel, most pedig az önök elnökségének van lehetősége arra, hogy itt egy nagyobb programmá növeljék ezt a kezdeményezést. Nem csak azért, mert a radikalizáció a szegénységből ered, hanem azért is, mert több millióan élnek itt második, harmadik generációsak, akik itt élnek és nem elégedettek. Tehát ez a projekt tökéletes lehetne arra, hogy megoldja ezt a problémát. Még három évnyi pénz van ebben a többéves pénzügyi keretben 2022-ig, hogyha munkahelyeket kínálunk, azzal csökkenthetjük a radikalizációt azért, mert a kisebbséggel kapcsolatban is nagyon erős támogatást kaphatnak a polgároktól, mert 120 millió emberből 7 millióan kisebbségiek. Komáromban nem lehet magyarul vonatjegyet vásárolni, annak ellenére, hogy a nagyon sok magyar él ott. Romániában pedig nem lehet magyar zászlót kitűzni egy városházára, mert kitiltják onnan az embert. Tehát az elmúlt években lehetett már hallani ezt az üzenetet a parlamenttől. Egy erőteljes szegénység elleni stratégiára van szükség, és egy nagyon erős kisebbségi aspektust is be kell ebbe építeni, és köszönöm szépen a tanácsnak azt, hogy ezekben a hetekben az Európai Unió és Ukrajna közötti csúcson megemlítették az Ukrajnában megölt romák ügyét, és kérem, hogy mondják el majd ennek a szakbizottságnak az eredményét ennek. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę z obecności panów ministrów. E, köszönöm szépen. Köszönjük, hogy eljöttek az Európai Parlamentben. Kurz kancellár múlt héten Strasbourgban járt. Egy olyan tanácselnökségről beszélnek, amely védi, megvéd bennünket, de ugyanakkor a különbségeket is elő elismeri. Hát közöttünk vannak politikai különbségek is. Ezeket figyelembe kell venni. Ezért arra kérem önöket, hogy jó szerepet játszanak a tanácsban, és Például tekintsenek arra, hogy a Lengyelország és Magyarország ellen indult eljárás milyen ö, lekicsinlő, megszégyenítő, nem is hazámról, Lengyelországról beszélek, hanem Magyarországról. A magyarok Európa határát védik. És ezért kerültek a kritika keresztüzében. Én arra szeretném biztatni az osztrák elnökséget, hogy konstruktív szerepet játszanak, járuljanak hozzá, hogy a feszültségek csökkenjenek. Nem az antagonizmusokat kell megerősíteni, sokkal inkább azt szeretném kérdezni, hogy az Európai Tanács státusát is megvédjék. Lengyelország kérdésében pedig a bizottság keresetet indített az bíróságnál, és erre az ítéletre várunk, de hát egy jogrend működéséhez időre van szükség, hogy megítéljük, hogy jól működik az igazságügyi reform. Nem lehet ilyen hirtelenkedve ezt megítélni. Az Európa Tanács különböző formációi vizsgálják a jogállamiság elveinek betartását. És ne felejtsük el azt sem, hogy sok ország már a migrációs válság elején aktívan fellépett, most pedig most, most halljuk a közbeszédben, hogy az embercsempészet meg az illegális migráció megakadályozandó. Nem, ezt mi már korábban mondtuk, és remélem, hogy az osztrák soros elnökség segít abban, hogy az államközti mechanizmust is figyelembe vegyék, azért, hogy az Unió jobban működjön. Az Unió ugyanis tagállamok szövetsége, nem egy ideológiai konstruktum. Köszönöm és nagyon szépen köszönöm a miniszter uraknak is. Nagyon érdekes volt meghallgatni azt, hogy ők hogyan írják le a következő hat hónapra szóló terveiket. Nagyon bízom önökben, és nagyon várom, hogy hogyan fogják kidolgozni ezeket a témákat. Azt mondták, hogy ez egy olyan Európa, ami megvéd. Én Svédországból jöttem, azt gondolom emberi jog az, hogy biztonságban érezhesse valaki magát a saját hazájában, és én nem tudom, hogy eh, én még biztonságban érzem-e magam, mert eh, Svédországban láttuk, hogy milyen hatása van eh, a teljes kirekesztésnek. Láttuk, hogy illegális fegyverek áramlanak be, egyeseket lelőnek, másokat megerőszakolnak. Nekünk Svédországban nagyon nehéz a helyzetünk, tehát nem érezzük biztonságban magunkat. Azt hiszem nagyon jó, hogy ezt önök napirendre tűzték. Azon is gondolkodtam, hogy milyen akadályát eh, látják annak, hogy a külső határokat eh, biztosítsuk. Az illegális fegyverekre gondolok, eh, amelyek csak úgy áramlanak Európába. Elnézést, de nagyon zajonganak. Tudnának egy kicsit csendben maradni? Tehát mit gondolnak erről? Milyen felhatalmazást kap majd a Frontex? A Frontex évről évre megnövelte a költségvetését, és legtöbb több ebből mentő műveletekre eh, fordítódik. Azt gondolom, hogy fontos az, hogy azok, akik a földközi tengerbe fulladnak, azokat megpróbáljuk megmenteni, ez, ez borzalmas, ez ellen valóban tenni kell valamit. De menekült eh, központokat eh, kellene létrehozni azok számára, akik erőszak és kínzás áldozatai, és azt hiszem, hogy az ENSZ segítségét is igénybe kéne venni ehhez. Hogyan mi hogyan oldották ezt meg Ausztráliában? Megvizsgálták már ezt? Köszönjük. A legutolsó képviselő Isten Pagazurtundú a Ruiz kolléga. Nagyon szépen köszönöm eléggé nyugtalanított néhány dolog, amit mondtak. Amikor az európai értékek védelmére gondolnak, akkor az európai értékek és az emberi jogok egyetemlegesek kellene, hogy legyenek. Ez nem így van? És mit jelent az, hogy paradigmaváltás? Csak az európaiaknak van ö, joguk ö, az emberi jogokhoz? Ha a paradigmaváltás így néz ki, akkor az európai értékeknek már megvan a biztonságok, és megkérdezném önöktől, hogy Líbia vajon jó minta-e ehhez a paradigmaváltáshoz, mert hogyha ez így van, akkor az azt jelenti, hogy az emberi méltóság és az emberi jogok csak egyeseknek járnak. És a, minket nyugtalanít az, hogy mi történik Libiában, mert jelenleg megkétszereződött azok száma, akik a tengerbe fulladtak néhány földközi tengeri útvonalon, és megkétszereződött azoknak a száma, akiket visszafordítottak Líbiába, és tudjuk, hogy ott megerőszakolják és megkínozzák őket. Ez az a modell, ez az a paradigma, amelyet követni kívánnak? Nos, ahogy hallhatták, miniszter urak, nagyon sok kérdést intéztek önökhöz, és nagyon sok az elvárás az osztrák elnökség irányában, mert ez az utolsó esélyünk mielőtt az európai választások elkezdődnének, és hallhattak eltérő véleményeket, eléggé sokfélék vagyunk ebben a házban, de ez egy nagyon keményen dolgozó szakbizottság, és itt sikerült kompromisszumokat alkotnunk, és egy igazi jogszövetcsomag felé elindulni. És a legtöbb kérdés ehhez kapcsolódott, amelynek az a kettős célja van, hogy az európai polgárok biztonságban érezhessék magukat, ugyanakkor viszont ne hátráljunk meg Európa nemzetközi kötelezettségei elől. Mi egy európai megoldást kívánunk elérni. Nekem egy sokkal apróbb kérdésem van, amelyet Pavel úr is érintett. Mielőtt önök beléptek a terembe, beszéltünk arról a jelentésről, amelyről a parlament szavazni fog Bulgária és Románia Schengen eh, csatlakozásáról. Hét évvel azután, hogy ezek az országok már minden kritériumot teljesítettek, a tanács még mindig nem döntött erről. Tervezik-e felvetni ezt a kérdést az elnökségük alatt, és teljes ö, tagságot biztosítanának ezeknek az országoknak a két lépcsős mechanizmus helyett. Most pedig ö, önöket hallgatjuk, kérem hogy mindenkit, hogy ö, figyelje őket. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönöm a kérdéseket és jelezni szeretném, hogy az alapjog és a jogállamisággal kapcsolatban elhangzottakat az osztrák soros elnökség és én magam is nagyon komolyan veszük. 12 évig voltam a számvevőszék tit vezetője, illetve a számvevőszék főtitkára melynek célja az volt, a számbevőszéki nemzetközi szervezet eh, főtitkára, melynek célja az volt, hogy a függetlenség és a jogállamiság elveit érvényesítse minden tagállamban. Ezért örülök, hogy sok felszólaló a jogállamiságot és a kölcsönös bizalom elvét kihangsúlyozta, valóban ezt a kérdést nem lehet aláértékelni. Az osztrák soros elnökség komolyan veszi ezt. A következő informális bel- és igazságügyi tanácsülésen júli 12-én és 13-án már egy olyan téma szerepel a napirenden, a jogállamiság kérdése, ahol megvizsgáljuk, hogy az igazságügyi területen mit tehetünk annak érdekében, hogy a kölcsönös bizalmat megerősítsük, hiszen ez a kölcsönös elismerés alapja. Ezért örülök, hogy az Európai Ügyészség, az Európai Nyomozati Parancs kérdései napirendre kerülnek, vagy az elektronikus bizonyíték, vagy az elektronikus privacy kérdésében fel kell vázolnunk, hogy tovább akarunk-e lépni Európában. Ha igen, akkor olyan intézkedéseket kell találni, amely közelít bennünket, amely párbeszédet hoz létre, az Emberi Jogok Európai Bírósága is ebbe az irányba dolgozik, és nekünk is hidakat kell vernünk. Nem csak július 12-én, tehát a következő belügy és igazságügyi tanácsülésen járunk majd így el, hanem a bizottsággal például októberben egy ülés szervezünk, ahol a jogállamiság kérdése ismét napirendre kerül. Vagy a keleti partnerekkel is ülést tartunk, ahol ezt a kérdést írjuk a napirendre, és a nyugati-balkáni országokkal is e kérdésről konferenciát tartunk. Az a célunk, hogy az év végéig az utolsó tanács ülésre olyan következtetéseket lehessen kidolgozni, amelyeknek homlokterében, központjában a jogállamiság áll. Lengyelországgal kapcsolatban ezt felvetették, el szeretném mondani, hogy június 26-án az általános ügyek tanácsában egy meghallgatást tartottunk. Timmermans biztos arra utalt -e meghallgatás során, hogy úgy gondolja, hogy továbbra is súlyosan sérülnek az alap értékek Lengyelországban. Szeptember 18-án tartjuk a következő tanácsülést e kérdésben, és biztosíthatom, hogy megvilágítjuk, feltárjuk a kérdést, és az Európai Bizottsággal, valamint a tanács jogi szolgálatával további intézkedéseket teszünk. Remélem, hogy a párbeszéd, melyet célul tűztünk ki, oda vezet, hogy a jogállamiságot megerősítjük, és minden tagállamot bevonnunk ebbe a munkába. Vannak olyan államok, akik már elkötelezték magukat, hogy a párbeszédet folytatják. Nem csak Lengyelországra és Magyarországra vonatkozik ez, hanem azt hiszem, hogy mindenkinek feladata, hogy otthon vizsgálódjon, hogy a jogállamiság elveit hogyan tudja jobban megerősíteni, hogyan tud olyan indikátorokat, mutatószámokat kidolgozni, amelyel a jogállamiság működését lehet mérni. Ez közös feladatunk. Aguilar kollega említette, valaminek történnie kell. Valóban ez a tanácsra és az Európai Parlamentre is vonatkozik, ezért kérdezem önöket, hogy mindketten azon gondolkozunk, hogyan fejlesszük tovább Európát, ezért kérem önöket, hogy a napirendjükön lévő dossziékat zárják le, a dossziék munkáját zárják le. Hiszen ha Európát biztonságosabbá tesszük, és így jobban hihetnek az emberek benne, és ezért azt gondolom, hogy olyan szakdosszéknál, mint az elektronikus bizonyíték, vagy más dossziék tekintetében az előrelépés fontos. Az e-privacy rendelet nagyon fontos számunkra, ugyanakkor még mindig egy sor nyitott kérdéssel állunk szemben, például a kokik kikapcsolásáról, vagy az innovatív szolgálatok kihatásáról, vagy az európai kis- és középvállalatok működéséről. Egyes tagállamok úgy gondolják, hogy inkább meg kell erősíteni az adatvédelmes, más tagállamok inkább a vállalkozói szabadságot akarják megerősíteni. Ezek az érdekek egymásnak ellentmondanak, de egy több tagállam megerősítette, hogy a meglévő dokumentumot nem tartja kielégítőnek, ezt tovább kell fejleszteni. Ezért ezt a munkát ezeken a dokumentumokon, az e-privacy dokumentumokon is folytatjuk. Júliusban lesz a következő tanácsi munkacsoportülés. A pénzmosási irányelvről beszéltek. Köszönöm, hogy itt sikerült lezárni háromoldalú tárgyalásokat. Meglátjuk, hogy ez mennyire elegendő eredményekre vezet a fórum shoppingot meg kell akadályozni, azáltal, amely azáltal jöhet létre, hogy más-más büntetési tényállásokat és büntetési tények, tételeket fogalmaznak meg BTK-ikben az egyes tagállamok a minimális szabályok bevezetését irányozzuk elő, valamint a pénzmosási büntetési tényállás tekintetében azonos szankciókat is szeretnék bevezetni, így a forum shopping elkerülhet, elkerülhető. Azt hiszem, hogy a célra fordultunk rá e dosszié megtárgyalása során, és a joggal remélhetem, hogy az októberi tanácsülésen el tudjuk fogadni a dossziét, a dokumentumot. Weidenholzer képviselő a Justice, Justice programról beszélt. Valóban az igazságügy területén nagyon sok új dosszié, új cél fogalmazódik meg, és dosszié kerül a asztalra, többek között az Európai Ügyészség felállításáról szóló. Éppen ezért fontos, hogy az érintetteket iskolázzák, nem csak a bírákat és az ügyészeket, hanem a más jogi területen dolgozókat is velük meg kellene ismertetniük az EU jogot, ezért, hogy ezt jobban értsék és jobban tudják alkalmazni. Így az EU jog ismertségét és alkalmazását lehet kiterjeszteni. Hozzá szeretnénk járulni ahhoz, hogy az igazságügyben dolgozó munkatársak csereprogramokban vegyenek részt, és a transnacionális hálózatokat is ki szeretnénk építeni. Például a továbbképzési hálózat az igazságügy területén nagyon jó, a, ennek a működéséhez megfelelő forrásokat kellene biztosítani. 305 millió euróra csökkentette a bizottság ezt a költségvetési tételt. Ez kevesebb, mint ideig. Ha azt akarjuk, tehát, hogy a jogállamiság megerősödjön, és a vélemény és tapasztalatcsere működjön, akkor úgy gondolom, hogy nem szabad megnyírválni ezt a költségvetési tényt. Van itt még egy további kulcs téma, például az elektronikus bizonyítékok feldolgozásának kéne, témája. Fontos, hogy itt olyan intézkedéseket hozzunk, amelyel a büntetési bűnüldöző szervezetek megfelelő eszközökkel rendelkeznek. Tudjuk, hogy a kommunikáció egyre inkább a digitális ágazatban működik, ezért fontos, hogy az igazságügyi és rendészeti hatóságok számára az e-evidence jogszabályt megteremtsük, hogy ők a új médiumokon zajló kommunikációt megfigyelhessék persze engedéllyel, a Cloud Act Amerikában iránymutató lehet a tekintetben. Az igazságügyi miniszter tanács ülésén júliusban informálisan egy orientációs vitát folytatunk erről. Egy informális vitát folytatunk erről, orientációs vitát októberben és végleges vitát decemberben. Az önökkel való együttműködésben remélem, hogy a projektet le tudjuk majd zárni. Aguilar, López Aguilar kollégának és Bliner kollégának mondom, hogy nagyon fontos volna, hogy a kettős állampolgárok és a nyom, új lenyomatok adatbankba betáplálásával előre lépjünk. 2018 7. hó 18-án a referensek üléseznek, és itt kompromisszumos javaslatokat dolgoznak ki. Remélem, hogy a parlamenttel e is sikerült megállapodásra jutnunk, sikerül majd megállapodásra jutnunk, és így egy jó eszközt adunk a rendészeti szervek kezébe. Az igazságügyi együttműködés területén bizony azon vagyunk, hogy a tagállamokat közelítsük egymáshoz. Európa csak akkor lehet hatékonyabb, hogyha a jogbiztonság a, és a jogállamiságot garantáljuk, mindenkinek meg kell tennie a maga feladatát, el kell végeznie maga feladatát a területen, és persze mi tanácsi soros elnökként próbáljuk az együttműködést előbbre vinni azért, hogy az állampolgárok jobban bízzanak az EU-ban, és persze egy kiemelt szerep jut ez soros elnökségnek, ezzel próbálunk élni. Köszönöm. Kikel úr, köszönöm, elnök úr. Szeretném én is megköszönni a nagy érdeklődést, amit mutattak a osztrák elnökséggel kapcsolatban. Köszönöm a sok kritikus kérdést is, amiket feltettek. Nem csak mi teszünk fel, de mi is felteszünk kritikus kérdéseket, hiszen sok területen zsákutcákba jutottunk, és bizonyos területeken fel kell ismernünk, hogy a korábban járt úton nem jutunk tovább. Egy valami összeköt minket, és ezért nagyon fontos, hogy a hallgatóság előtt is ezt eh, leszögezzem. Teljesen mindegy, hogy mennyire ellenkezik a véleménye bárkinek is, senkiről nem gondolom azt, hogy nem a legjobbat akarja Európának. Itt egy nagy család vagyunk, persze, időnként meg kell beszélni azt, hogy mi a legjobb irány de ezzel együtt egy érintetlen, egységes család vagyunk. Ausztria hídépítő akar lenni a következő hónapokban. És még akkor is, hogyha valaki mondjuk a folyó közepéről kezd el hidat építeni, akkor is azért az egyik oldalra odaér. Persze most nem szemrehányás, nem lehet más, hogy a valamelyik partról kell elindulni a hídépítésnek, nem a híd közepéről. Még persze sok mindent össze lehetne foglalni. Az egyik fontos kérdéscsoport arra irányult, hogy hogyan lehet az unió alapértékeit megvédeni. Nos, számomra ez evidencia. Magától értetődik, hogy senki nem kérdőjelezi meg az alapjogi kartát, az emberi jogokat, hiszen Ezben testesülnek meg ezek az alapvető jogok a kartában. És minden megfontolásunkat, minden törekvésünket, amelyeket közösen önökkel együtt, vagy a tagállamokkal együtt próbálunk megvalósítani, az vezérel minket, hogy hogyan tudjuk minél jobban képviselni és megvédeni ezeket az értékeket. Mi a legnagyobb bűn, amit el lehet követni a mi értékeinkkel kapcsolatban? Azt hiszem, hogy a legnagyobb bűn az, amikor hagyjuk azt, hogy sok ezeren életüket veszítsék a tengeren. A ezeknek a jogoknak eh, ki a hordozója. Ugye ez, ez a létező legnagyobb emberi jogsértés. És éppen ezért eh, a gondolkodásunk eh, során azt mondtuk, hogy igen, paradigmaváltásra van szükség, mert a tekintetben, hogy hogyan tudunk, hogyan tudjuk kezelni jobban a menekült ügyet, úgy, hogyha az ember csempészek üzleti modelljét leromboljuk. Mert a nem a menekültek, akiknek a leginkább szükségünk lenne a segítségünkre, nem rájuk irányul ez a mentés, és nem ők profitálnak ebből, hanem a csempészek, akik kidolgozták ezt az üzleti modellt. És szerintem ez a legnagyobb bűn, ami ellen mindenképpen küzdenünk kell, és ezért van szükség ezen a területen erre a paradigmaváltásra. Elhangzott az a kérdés, hogy milyen helyzet ezekkel a regionális észak-afrikai központokkal. Ezt nem mi találtuk ki, hanem az Európai Tanács fogadta el ezt a koncepciót, ezt mi átvettük, és a megbízás az, hogy gondolkozunk el azon, hogy hogyan nézhetne ki egy ilyen modell. Ugye nekik ezek mosolyognak, de hát a múltból is tudjuk, hogy azok a modellek, amelyeket eddig próbáltunk megvalósítani, igazából nem vezettek nagyon messzire. Ezért mindig új és új dolgokról is beszélnünk kell. Egyik másik területen időre van szükség ahhoz, hogy új irányba induljunk el, és gondolkodásra van szükség. Néhány nap múlva csütörtökön Innsbruckban lesz az első informális tanácsülés, amelyen az úgynevezett úgynevezett partra szállítási disembarkation platformok kérdését is meg fogjuk vitatni. Ezután partnereinkkel, az Európai Menekültügyi Ügynökséggel, az UNHCR-rel és harmadik államokkal együtt működve fogjuk kidolgozni ezt a modellt. Nem tudom, hogy miért ilyen pessimista mindenki, ami ennek a megvalósításával kapcsolatos. Én általánban is optimista vagyok, és nem mondanám azt, hogy nincs esélye erre. Hallottam, hogy afrikai országok ezt elutasították. Hát hogy lehet valamit elutasítani, amit még nem is dolgoztunk ki? Egyik lépés jön a másik után. És összességében probléma az, hogyha a harmadik, negyedik lépést próbáljuk megtenni az első vagy a második lépés előtt. Ezt már láttuk, hogy ez hova vezet. Következő kérdés, ugye itt beszéltünk az értékek meg, védelméről, következő a Dublin, és ez az egész csomag. Nos, én teljes mértékben elismerem a Dublini csomag értékét. Nagyon fontos, hogy legyenek egységes sztenderdek, illetékességek, ezzel az ellenőrzéseket és összességében is a stabilitását az egész európai menekültügyi rendszernek biztosítani lehet. Mi azon gondolkozunk, hogy ezt az egész csomagot önökkel együtt építsük tovább. És ott, ahol a tanácsban még nincs egységes álláspont, a bulgár elnökség alatt született eredmények alapján Bulgária nagyon sok területen nagyon ambiciózusan és nagyon jól dolgozott, sok előrelépés történt, tehát hogy ezeket az eredményeket elemezzük, és az egyik-másik zsákutcából így jussunk ki. De én a vitában mindig az őszintesség és a tisztesség híve vagyok. Dublinról beszélnünk kell, hogy az Európai Tanács is ezt a megbízást adtam, hogy itt koncenzusos megoldásra van szükség, és ehhez látni kell azt is, hogy ott lesz probléma, ahol a kötelező szétosztásról vagy kvótáról van szó. Ez eddig mindig megbukott ez az a megközelítés, ugye mi, a miénk, mi azt mondjuk, hogy ha őszintén elemezzük, hogy hol a probléma, akkor meg kell próbálnunk a szolidaritás kérdését újjá értékelni. Ugye eddig a szolidaritást mindig leszűkítettük az, az elosztás, az étosztás kérdésére, a kötelező kvóták kérdésére, de itt a szolidaritással kapcsolatban felmerülhet az, hogy részvétel a külső határok védelmében, vagy mentésben, a tengereken, stb. Tehát sok olyan elem van, ahol, amelyekkel össze lehet ilyen új mozaik kockákból össze lehet állítani az új képet. Ami a resettlementet, az áttelepítést illeti, és itt Ausztriát említették. Nos, Ausztria részt vett az áttelepítési programban, a kvótánkat alapvetően teljesítettük. Ami még hiányzik a kvóta teljesítéséhez, az az, hogy, hogy a magas elismerési kvótát nem értük el, de hát a 2015-ös migrációs válság kapcsán is azt hiszem, hogy Ausztriának senki nem tehet szemrehányást. Még egy szempont a regionális platformokkal kapcsolatban. Itt persze az Európai Uniónak emlékeztetni kell az érintett országokat a felelősségükre, mert nem távlatos gondolkodás, ha csak egy dimenzióban gondolkozunk. Itt egyszerre kell sok mindennel foglalkozni, gazdaságpolitika, más szakpolitikai területek, hogy végül is egy olyan ösztönző rendszer tudjunk létrehozni, amelyet aztán win-win helyzetnek nevezhetünk, ahol mindenki nyer. Említették Zéhofer eh, álláspontját. Nos, eh, amennyire én tudom, hogy az én is tárgyaltam Zéhoferrel, először is eh, Németország kell, hogy tárgyaljon a bizonyos menekülcsoportokért felelős országokkal, még mindig a Dublini rendeletről van szó, tehát egy részt Olaszország, másrészt Görögország az illetékes. Hát majd meg fogjuk látni, hogy mi jön ki ebből, de a, mindenképpen az illetékes országokkal fog először, tehát Németország tárgyalni. Ami az úgynevezett menekült nyaralók kérdését illeti, az mennek közben a, a hazájukba. Ez ehhez a következőt mondanám van egy javaslat, mi szerint, ha valaki ugye menedéket kér Európában, és közben nyaralni hazautazik, az veszítse el a jogosítványait. Azt hiszem, ha ezt itt van, aki azt mondja, hogy így nincs is igazán migrációs probléma. Hát szerintem ez még túl körai lenne ilyesmit mondani. Mi vezetett 2015-ig? Azok, akik figyelmeztettek arra, hogy itt vala valami készül több területen, ami, ahol a mechanizmusaink csődöt fognak mondani, ami nincs az ellenőrzésünk alatt, és ezeket a hangokat nem vették komolyan, és azt mondták, hogy hát ez csak pánikkeltés, belpolitika. Nos, 14 nappal ezelőtt részt vettem egy találkozón a Branopoulos biztossal, és a nyugat-balkáni országok képviselőivel. Teljesen más volt ott a percepció, máshogy érték, érzékelik a helyzetet. És most csak az egyik migrációs útvonalról beszélek. Ott nyilvánvalóvá vált, hogy itt természetesen súlyosbodik a probléma, és már most szükség van koordinációs intézkedések meghozatalára, ha annak érdekében, hogy megakadályozzuk olyan helyzet kialakulását, mint ami 2015-ben bekövetkezett. Ez a felelősségteljes politika, és más területeken csak a tódozgatás, fódozgatást látjuk. Együttműködés harmadik országokkal. Nos, minden, ami pull faktor lehet, az szerintem megfontolásra sem érdemes. Pont az ellenkezőjére van szükség. Ezt a szívó hatást, a pull faktort meg kell szüntetni, és azon kell gondolkoznunk, hogy hogyan tudunk azoknak segíteni, akik valóban rászorulnak, és akik megérdemlik a segítségünket. Beszélt valakit börtönökről, internálásról. Nos, a határrendészeti eljárás most egy négy hetes őrizetben tartást irányoz elő, amíg lehet tisztázni a, a részleteket. Itt szerintem itt nem, ne beszéljünk internálásról, meg börtönökről ennek kapcsán. De volt még egy kérdés. Schengennel kapcsolatban, ugye Bulgária, Románia Schengeni csatlakozásával kapcsolatban. A, szeretném megköszönni ennek a két országnak, amit a külső határok védelméért tesznek. Hát ismerik, hogy a tanácsban hát különbözőek az álláspontok. Októberben ezt a kérdést, előrelátólag októberben ezt a kérdést ismét napirendre fogjuk tűzni. Én a pénzmosásról kérdeztem valamit, ez nagyon fontos a polgárok biztonsága szempontjából, és nem kaptam rá választ. Selbstverständlich, das darf ich... Természetesen igen, hát valaki feltett azt a kérdést, hogy mit tervezünk tenni a jobboldali terrorizmus vagy szélsőségesség ellen. Én a terror kapcsán nem teszek különbséget jobb meg baloldal között. A terror az alapértékeink ellen irányul, a lakosság védelmi igényele, mindegy, hogy jobbról jön vagy bajról, ezért a terrorizmus elleni harcról beszélünk, mindenféle terrorista fenyegetéssel szemben küzdünk. Ami pedig a pénzmosást illeti, itt szükség van arra, hogy a bűnüldöző hatóságok a, az információk hoz, amelyek a pénzügyi hatóságok rendelkezésre állnak, hozzáférjenek. Ezt itt javítani kell a helyzeten. Ezt a projektet nagy ambíciókkal fogjuk tovább vinni, és remélem, hogy közös eredményre fogunk jutni minél előbb. Köszönjük szépen a miniszter uraknak. Olyan sok kérdés érkezett, hogy nehéz mindegyikre válaszolni ilyen rövid idő alatt, de nagyon jól megfeleltek ennek a feladatnak. Már nem vagyunk 2015-ben, amikor Európa teljesen felkészületlen volt azok beáramlására, akik a szíriai háború elől menekültek, illetve a migrációs hullámra. És azt gondolom, a legtöbben eh, valamilyen formában azt próbálták mondani, hogy mi az Európai Unió részéről eh, kénytelenek vagyunk teljesíteni a polgárok irányába. Hatásos eh, és szilárd elveken alapuló döntéseket kell hoznunk, és a vállalásainkat, amelyeket tettünk nemzetközi szinten is, teljesítenünk kell. És most van erre a megfelelő idő, mert ma már nagyon másképp néz ki a kép, mint korábban. Az Olaszországba beáramló emberek száma amiatt csökkent, hogy az Európai Unió bizonyos intézkedéseket tett, csak nem 80%-os volt ez a csökkenés. Idén az első fél évben csak 40 ezeren jöttek Európába, nem 1,6 millió, mint 2015-ben. Tehát az önök elnökség alatt valóban együtt kell működnünk, és láthatják, hogy ebben a házban nagyon erős álláspontok uralkodnak bizonyos témákban, és remélhetőleg sikerül is jó eredményt elérnünk. Sok szerencsét kívánok, köszönöm szépen! We move to... Most az utolsó napirendi pontra térünk át a mai napirendünkön, ami egy Európai Munkaügyi Hatóság létrehozása, ez a hetedik napirendi pont. The lead committee is uh, ample and the liberal... Az EMPO szakbizottság ezért a főfelelős, és Pavel úr az előadója. Most uh, egy uh, rövid prezentáció erejéig öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a javaslatért az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról. Az EMPO szakbizottságnak is tagja vagyok, Kérek mindenkit, hogy csendben hallgassa a prezentációt, akik pedig elhagyják a termet, kérem, hogy szintén csendben tegyék, hogy hallhassuk az előadót. Please continue. Thank you again. Kérem, folytassa. Köszönöm, elnök úr. Tehát mivel a foglalkoztatási szakbizottságnak is tagja vagyok, azt gondolom nagyon fontos téma ez, nem csak számomra, hanem mind a két szakbizottság számára is. Mivel ennek a hatóságnak hozzá kell jár, járulnia az európai eh, határokon átnyúló eh, szabályok alkalmazásának. Én támogatom az alapjogok olyan védelmét, amelyet ez a szabályozás eh, biztosítaná. Az európai kártya birtokosai, a hosszú távon itt tartózkodók, illetve a kiküldött munkavállalók esetében. A határokon átnyúló módon a jogokat gyakorolni kell, nem szabad diszkriminálni, és az emberkereskedelem ellen is fel kell lépni. Egy másik fontos aspektus számomra a be nem jelentett foglalkoztatás problémája. Én egy módosítást javasoltam annak érdekében, hogy egy tiszta képünk legyen arról, hogy hogyan lehet ezt a bennem jelentett munkát megelőzni, aminek szintén határokon átnyúló dimenziója is van, és amely súlyosan érinti az érintett dolgozókat. Vannak kiszolgáltatott emberek, főleg a harmadik országbeliek, ők különösen ki vannak ennek téve, és ők gyakran nem kapják meg az alapvető munkavállalói jogokat sem fejleszteni kellene az ezzel kapcsolatos európai platformot a bennem jelentett munka felszámolására. Egy, ez egy 2016 per 344-es számot viselő dokumentum, és erősíteni kell az együttműködést ezen a területen. A személyes jogok, illetve az adatok védelme, a GDPR már segít nekünk ebben, ezt is tiszteletben kell tartani azt igyekszem elérni, hogy a szabályokkal való megfelelés értelmében a személyes adatok bármilyen kezelése az arányos szükséges mértékkel legyen korlátozva. Ezt explicit és legitim feltételek mellett lehet csak megtenni, és semmiképpen nem lehet olyan célja az adatkezelésnek, ami ezekkel a célokkal szembe menne. A hatóságnak és a bizottságnak közösen kellene ellenőriznie az adatvédelmi szabályok céljait. Még egy aspektust említenék, és utána abba is hagyom. A csalás elleni harc területe ez. Úgy látom, hogy a, az európai ügyészség létrehozása, illetve a főügyész részvétele nagyon fontos a csalások elkerülésében. Köszönjük szépen, Pável úr. Most azt a bejelentést kell tennem, hogy a tolmácsolás csak 6 óra 30 percig lesz elérhető. Az árnyék előadókat kérdezem, hogy szeretnének-e hozzászólni. Járók asszonyt látom, van-e más, aki szeretne hozzászólni? Akkor parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Sógor urat helyettesítem a néppárti frakcióból, és az ő nevében szeretném megköszönni önnek a munkát, nem csak azért, hogy elkészített ezt a jelentést, hanem azért is, hogy jó légkört teremtett. Sógor úr szintén csatlakozni fog a módosítói, valahogy mások is. De szeretné megerősíteni az önszövegét azzal, hogy egy módosító indítvány tömbbel, ahogy ezt ön mondta, az uniós szabályok révén eh, egyszerű, eh, tisztességes módon eh, kell ezt betartatni. A visszaélések elleni fellépés garantálja azt, hogy az emberek megbízanak ebben a rendszerben, és a szabad mozgás valóban megvalósuljon. Ha a meglévő törvényeket nem tartják be, akkor nem csak a kiszolgáltatott polgárok és vállalkozások irányába vallunk kudarcot, hanem az emberek bizalmát is elveszíthetjük az egységes piacban, és a populisták malmára hajthatjuk a vizet, mert ők még több korlátozást akarnak, ez pedig végső soron ismét az egységes piacnak fog ártani. Ahogy a bizottság azt a javaslatában elismerte, Egyesek hangoztattak agályokat a mobil munkavállalók kapcsán, mert ők ki vannak szolgáltatva a visszaéléseknek, vagy megtagadhatják tőlük a jogaikat. Ide tartoznak a bizonytalan környezetben dolgozó működő vállalkozások, illetve az egyenlőtlen feltételek mellett működő cégek is. Sogor úr még olyan speciális kérdéseket is felvet, amelyek szerint sokat tehetünk még az időskori nyugdíj, az egészségügyi ellátás, illetve egyéb szociális jogok tekintetében is. Ő Sopronból származik, ami egy Ausztria menti város, és nagyon sok soproni dolgozik Ausztriában. És ahogy Sógor úr mondta, és én is tanúskodhatom erről, mert én is roma vagyok. A harmadik országbeliek és a romák különösen sokszor tapasztalják a diszkriminációt, nem csak a nemzetiség, hanem a hovatartozás és egyéb tényezők alapján. Az Európai Munkaügyi Hatóságnak hatékonyan kell megbirkóznia az uniós jogszabály következetlenségeivel. Egyéb területek, ahol hangsúlyozni kell ennek a szerepét, az például az emberkereskedelem. Az alapjogi ügynökség jelentése szintén feltárt néhány visszaélést gazdasági tényezők területén, nem csak mezőgazdasági munkásokra volt ez igaz, hanem az óperként dolgozók, az építkezésen dolgozók, illetve más munkavállalók is érintettek ebben. Az előadó nagyon hasznos ajánlásokat tett ezen a területen, és Sógor úr rendkívül fontosnak tartja azt, hogy az ön vízióját kiterjessze, és köszönöm szépen a frakciónk nevében az elvégzett munkát. Köszönjük szépen, Járók asszony, van-e még valaki? Mr. Pavel, you would like to comment? Thank you. Just that I'm also living at the border and I know the, the problems that appear. A 18 óra 30 van, a, a tolmácsok a munkaügyi konfliktus miatt nem tudják tovább folytatni a tolmácsolást, úgyhogy